Jó napot kívánok mindenkinek, elkezdhetjük. I continue in Italian. E, vorrei ringraziare... Olaszul fogom folytatni. Szeretnék mindenkinek köszönet mondani, aki elfáradt ide a mai napom. A titkárság tagjait is üdvözlöm. Most kezdődött az új év, úgyhogy mindenkinek boldog új évet szeretnék kívánni és remélem a lehető legjobban folyik majd az idei munka, és a lehető legjobb eredményeket érjük el. Ha megengedik, hadd mondjak még valamit. A karácsonyi időszakban is nagyon sok esemény történt Európában és a földközi tenger vidékén is, és máshol is. És gondok voltak bizony Brüsszelben is, máshol is. Láthatjuk tehát, hogy az oktatásban és a kultúrában való az ebben való befektetés, tehát hogy energiát és pénzt fektessünk ezekbe a területekbe, ez nagyon fontos, ez látszik, ez látszik az évvégi eseményeken is. Nem tudom, hogy látták-e, hogy az utóbbi napokban sokan foglalkoztak, magas szinten is, Timmermans alelnök urat említeném, és Öttinger biztost, illetve a Public Broadcasters Európai Szervezetére. Tehát többen foglalkoztak egy nagyon fontos, nagyon gyors döntéssel. A lengyel kormány döntéséről beszélek, erre gondoltam, egy karácsony és évvége között elfogadott döntésről van szó, amelyet a rádió és televízió elnökei, illetve a lengyel hatóság elnöke fogadott el nagy gyorsasággal. Nos, ezt kell megvizsgálni, hogy hogyan is történt ez. Timmermans úr és az amsterdami illetőségű szervezet is kérdőjeleket fogalmazott meg, hogy vajon megvalósul-e a szólásszabadság és a sajtószabadság Lengyelországban ezzel a gyors döntéssel. Az, hogy elnököket mozdítanak el pozíciójukból, ez már nagyon sok port vert fel Lengyelországban, többen is lemondtak emiatt. Ezt a kérdést két nap múlva tárgyalja az Európai Bizottság. Egyébként jövő héten Strasbourgban ezen témával kapcsolatban meg fog majd hallgatni a bizottság és a tanács nyilatkozatát. A koordinátorok ülésén beszélünk majd erről jó lenne, hogyha a parlament is fölvenné, a parlament is tudná vállalni, hogy megfelelő szerepet játszik ebben a kérdésben, akár főszerepet is. Nos, úgy gondolom, hogy valószínűleg meglátjuk majd, hogy milyen fórumon eh, lehet ezt elérni, hogy állásfoglalás, vagy milyen módszerrel, hogy állásfoglalást fogunk, fogadunk el, vagy a frakciók másként gondolják ezt eh, megvalósítani, mindenféleképpen beszélni kell erről a legfrissebb fejlemények alapján. Most pedig térjünk át a napi rendtervezetre. Az elmúlt két órában változás történt a hetes napi rendel kapcsolatban szervezési okokból. Azt kérik tőlünk, hogy a hetes napi rendi pontot halasszuk el egy későbbi időpontra. Tehát erről a kérdésről egy későbbi időpontban fogunk majd beszélgetni. Nagyon fontosnak tartom, hogy az összes érintett szakértő jelen lehessen. Tehát Pöteringnek is, a többi érintettnek is, a szakértőknek is mind itt kell lenni, amikor ezt a kérdést megtárgyaljuk, és ez ma nem, ezt ma nem lehetett megoldani, megoldani, ezért döntöttünk úgy, hogy elhalasztjuk ezt egy később időpontra, hogyha mindenki egyetért, akkor így járunk el. Kettes napi rendi pont, a december harmadiki ülés jegyzőkönyvnek elfoglalása, ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, ha nincs, akkor következnek az elnök bejelentései. Tormácsolás. cseh, esz, észt, máltai, szlovén, bolgár, angol, német, francia, olasz, spanyol, görög, dán, cseh, lett, szlovén, bulgár és román nyelveken van. Tolmácsolás, webstreaming is van. A 7. december 7-i ülésen is volt egy koordinátori ülés eh, ezzel kapcsolatban, az itt eh, született döntéseket már megkapták e-mailben. A négyes pontra térnék rá, ez egy nagyon fontos pont, ez em, Petra Kamerévert ezzel kapcsolatban már nagyon sokat tevékenykedett, szeretném neki megköszönni a munkáját. Egy véleményt fogalmazott meg a Kulturális Szakbizottság a digitális belső piacsal kapcsolatban. A digitális stratégiáról az ITRE IMCO szakbizottság szavazott, erről kéne most beszélnünk. A végső jelentés bonyolult munka eredménye, a két illetékes bizottság, az ITRE és az IMCO vezetésével történt ez, és többen is megfogalmaznak véleményt, többek között mi. Nos, Petra Kamerévert az ITRÉ-vel, az IMKO-val, de az EMPLEL és a Júrival is tárgyalásokat folytatott. Ha ezt össze kéne foglalnám, akkor össze kéne foglalni, akkor azt mondanám, hogy ebben részt vettek természetesen az árnyék jelentéstevők is. Tehát köszönet ezért a munkáért, próbáljuk meg ezt összefoglalni, úgy, hogy a legfontosabb pontokat nem felejtjük ki ebből. Most pedig Petrának adnám meg a szót néhány percre, Kérem, hogy számoljon be arról, hogy pontosan milyen eredménnyel záródott az ITRE IMCO szavazása ebben a témában, tehát a digitális belső piacról szóló témában. Körülbelül 10 perc van utána a vitára. Petra, parancsolj! Ja, vielen herzlichen Dank, Silvia. Köszönöm szépen, Szilvia. Az összes jelenlévőnek boldog, szerencsés új évet kívánok. Ami a belső piacra kapcsolatos jelentést illeti, mindenki tudja, hogy kemény dió volt ez, mert különböző hatáskörök, társ illetőékessége, kizárólagos hatáskörök, különböző szakbizottságok voltak érintettek ebben, és ezért elég nehéz volt az utána a következő eljárás is az, hogy mindent egy jelentésbe vegyünk bele, az ITRE és az IMCO-ban több mint 1100 módosító indítvány volt, hat szakbizottság volt érintett, ezek közül mm, néhány különleges részvételi joggal, utána több mint 800 módosító indítványt nyújtottak még be, 898-at, és így már a módosító indítványok tömkelegéből is láthatjuk, hogy milyen nehéz volt mindezt észszerűen koordinálni. Aztán végül 2200 módosító indítvány lett összesen, és véleményem szerint sikerült egy nagyon kiegyensúlyozott kompromisszumot kötnünk a különböző szakbizottságok között, és készen kell állnunk arra, hogy ezt a kompromisszumot a plenárison úgy, ahogy korábban már egyeztettünk, elfogadjuk abban a formában. Szeretnék néhány kult szemszögéből fontos kérdésre rávilágítani. Volt kizárólagos hatáskörünk, és éppen ezért az, amiről itt döntöttünk, a az AVMD irányelve kapcsolatban azt egyeztetni kellett az ITRE-vel és IMCO-val, de ami az irányelvet illeti, ez terjedelmes volt. Éppen ezért megpróbáltunk egyensúlyt teremteni a szövegek tartalmi hosszát próbáltuk meg itt figyelembe venni és megpróbáltuk megfelelő módon korlátozni a szöveget, kicsit összefoglalni. Véleményem szerint ez sikerült is. Az árnyék jelentéstevőkkel együtt véleményem szerint sikerült ezt a terjedelmes irányelvet 8 pontban összefoglalni, és aztán ezt egy az egyben átvettük a jelentésbe is. A származási ország elvét világosan kiemeltük, erről döntöttünk is előtte, azt mondtuk, hogy ezt meg kell őrizni a szövegben. Emellett viszont az úgynevezett fórum shopping lehetőségét, azt, hogy megpróbálják az audiovizuális társaságok megnézni, hogy melyek azok az országok a legkevesebb szabálynak kell eleget tenniük, hogy ne válogathassanak az országok között, vagy az ezzel kapcsolatos lehetőségek korlátozott, legyenek korlátozottak. Az audiovizuális tartalmakra vonatkozóan beszéltünk a mm, közérdekből történő felelhetőségről, ezt üdvözöljük is, viszont a tagállamoknak megvan az a lehetősége, hogy saját szabályokat is megalkossanak a nyelvi sokféleségről, valamint a véleménynyilvánítás szabadságáról. A lineáris és nem lineáris tartalmak megkülönböztetésével kapcsolatban egy európai minimum standardről szóló szabályt kell felállítani, tehát nagyon világosan kimondjuk, hogy az audio a lineáris és a nem lineáris tartalmak között nincs különbségtétel jelenleg. Volt egy vitásabb pont is, az árnyék jelentéstevőkkel az Itreim részéről, de aztán végül is sikerült érvényesítenünk az álláspontunkat, mert a Kult szakbizottság kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésről volt szó, és ezt, nem, ezt figyelme kellett venni. Ami az irányelvet illeti, ezt át kell ülteni, végre kell hajtani, a reklámidőket szigorúban kell szabályozni, meg kell különböztetni a programot a reklámtól, erről itt is döntöttünk, végül pedig a bizottság vizsgálja meg azt, hogy a mm, három fokozatú, három lépcsős tesztre szükség van-e ez továbbra is a szövegben maradt. Ami pedig a szerzői jogokat illeti, nehéz tárgyalásokat folytattunk erről az illetékes szakbizottságban, a Juriban, de végül is itt is sikerült a kultnak a Jurival egy megfelelő szöveget megalkotnia. Kiemelt részen szerepel az, hogy a szerzői jog kapcsán megfelelő módon kell jutalmazni a kreativitást és megemlítjük azt is, hogy a szerzői jog a kulturális sokféleséget szorgalmazza, és a kreatív ágazat esetében meg kell oldani a finanszírozás kérdését, figyelme kell venni a területi viszonyokat is, itt a geoblokkolás kerül képbe, valamint az adatbányászat, adathalászás a tudományos területen. Erről is beszélünk az anyagban. Nem volt magától értetődő, azért, mert nem a kizárólagos hatáskörünkbe tartozik, de végül is sikerült a csökkentett áfatartalmat a digitális tartalomra, például az e-könyvekre megfogalmazni. Többször kértük ezt már különböző mm, véleményekben. Azt mondtuk, hogy teljesen értelmetlen, megkülönböztető áfa dolgozni, attól függően, hogy elektronikus formában, vagy pedig papír formában vásárol valaki könyvet, újságot, ezt is bevettük tehát a jelentésbe. A platformokkal kapcsolatban nehézkesek voltak a tárgyalások, a Kulturális Szakbizottság azt kérte, és ezzel kapcsolatban nem volt kizárólagos hatáskörünk, tehát ezért mondtuk azt, hogy észszerű kompromisszumot kell találni. Tehát a Kulturális Szakbizottság világosan követelte azt, és felkérte bizottságot arra, hogy határozza meg fogalomként a platformokat. Az IMCO és az ITRE számára azonban ez túlzás volt, úgy éreztek, hogy ez messzire megy. A 64-es pontban volt valami a platformról, ezt nem módosítottuk, és aztán a 3-1-esben, a 61-es pontban legalábbis itt sikerült elérnünk azt, hogy utaljunk az összes olyan platformra, mely kulturális javakkal dolgozik, főleg audiovizuális médiával. Különleges bánásmódban kell ezeket részesíteni, azért, hogy az UNESCO egyezmény céljait tiszteletben tarthassuk. Ez egy olyan kompromisszum, amelyet én javasoltam. Úgy éreztem, hogy a Kutatási Szakbizottságnak nagy hangsúlyt kell helyeznie arra, hogy az olyan platformok, amelyek audiovizuális médiumokkal dolgoznak, azokat ne olyan platformokhoz hasonlóan kezeljük, ahol autót lehet kölcsönözni, vagy pedig szállodát foglalni. Hiszen itt kulturális javakról van szó, ez olyan, mint a vaj, só, végül is sikerült bevennünk az utalást a szövegbe, és én úgy érzem, hogy az, ami itt a platformokról a szövegben szerepel, bizonyos mértékig elfogadható, és az, amit mi itt a Kulturális Szakbizottságban elfogadtunk korábban, az jobb volt, konkrétabb volt, konkrétabban felkértük a bizottságot bizonyos dolgok megtételére de ez így nem volt elfogadható, ezért ez a kompromisszum került az anyagba, ez is elfogadható. Aztán jogalkotói szemszögből is foglalkoznunk kell majd ezekkel a kérdésekkel. A ö, kezdeményező vélemény lehet, hogy nem megfelelő hely arra, hogy elmélyülten beszéljünk erről a kérdésről. Majd akkor, amikor jogalkotói kérdésekkel foglalkozunk, ezt megtehetjük. Ami pedig a geoblokkolást illeti, nagyon világosan meghatározták azt, hogy az indokolatlan geoblokkolás a jövőben nem lesz megengedett. Azért kicsit bizonytalan a szöveg, mert nem mondjuk ki világosan, hogy pontosan mi indokolt, és mi az, ami nem indokolt. A 26-os pont a kult jelentésünkben egy kicsit egyértelműbben fogalmazott. de a 38-as pont világosan kimondja, hogy nagy fenntartások vannak a kötelező páneurópai engedélyekkel, licenszekkel szemben. Nagyon fontos volt a számunkra hangsúlyozni, hogy a pán-európai engedélyekkel kapcsolatban nem lehet semmiféle ilyen kötező jelleg, és a területi engedélyezés részben egzisztenciálisan fontos. Ez véleményem szerint a lényege annak is, amiről mi itt a kultban magunk között döntöttünk. Van még egy terület, ez pedig a médium kompetencia kérdése. Az Empel szakbizottsággal együtt közös az illetékességünk. Véleményem szerint sikerült velük egy megfelelő kompromisszumos szöveget találnunk az Empel a szakmai oldallal, a szakmai képzés szakmai oldalával foglalkozott, egyetemek, iskolák, korai gyerekkori gondozás, stb. stb. És ilyen tekintetben sikerült egy jó szöveget megalkotnunk. Én úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy milyen nehézségeink voltak ezzel az anyaggal mindent összevetve, végül aztán mégis csak sikerült egy jó jelentést, egy jó kompromisszumot megalkotnunk. Egyik másik ponton lehetne ez az anyag egyértelmű, de a kompromisszum miatt mégiscsak bizonytalan lett egy-két pont, és egy ilyesfajta jelentés mégiscsak megfelelő irányba megy el, majd meg kell vizsgálnunk, hogy a jogalkotói lépések során, amikor beszélnünk kell a kérdésről, akkor olyan irányba menjünk el, amely véleményünk szerint, a KULT szakbizottság véleménye szerint jó irány. Ennyit erről köszönöm. Eh, grazie Petra, anche per questo. Köszönöm Petra, köszönöm, hogy ilyen világosan illusztráltad ezt az egész kérdést. Nagyon sok olyan dologról is beszéltél, ami ami számunkra, ami itt a kultúrás Szakbizottságban nem generált vitát, de máshol igen. A kompromisszumok kicsit kevésbé erőteljesek, mint amire mi számítottunk, de hát ez normális, nyilván nem mindenki ért egyet a mi véleményünkkel, de egyértelmű az is, hogy sikerült elérni azt, azokat a legfontosabb dolgokat, amiket el akartunk élni. Ferhályán kollégá következik. Igen, köszönöm szépen. Mindenkinek boldog új évet kívánok. Szeretnék Péter Kamevetnek köszönetet mondani az együttműködésért, az árnyék jelentéstevőkkel való együttműködésért is. A tárgyalások során az illetékes szakbizottságokkal való tárgyalások során, akkor, amikor bennünket tájékoztattak, és amikor mi voltunk az árnyék jelentéstevők, bevontak, ezt köszönjük. Petrahoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy az egyik másik pont kapcsán sikerült érdekeiket érvényesíteni, és így egy jó kompromisszummal mehetünk majd a plenárisra ha valami nem világos egy ilyen szakaszban, még mindig lehet tisztázni a kérdéseket később a jogalkotói szakaszban. Elmondtuk a véleményünket a viták során. Számunkra a, a, a kulturális kérdések a legfontosabbak, míg a másik szakbizottságok számára nem biztos, de világosá kell tennünk azt, hogy nem minden digitális tartalom és nem minden digitális szolgáltatás vehető egy kalap alá. Ami pedig a javak értékesítését illeti, az utazások értékesítését, stb., az teljesen más, mint a szellemi tulajdon, amelyel esetleg az interneten kereskedek. Ilyen tekintetben azért még van némi munkánk, meg kell győznünk másunkat, de én nagyon pozitívan látom a jövőt, mert úgy gondolom, hogy az, amit az elmúlt években elértünk, az erőtesebb hangsúlyt kapott. Például a digitalizáció volt egy ilyen terület, és ezt most már halljuk is és meghallgatják azt, amit mondani akarunk, mert a kulturális ágazat a digitalizáció révén nagyon nagyot fejlődik. Emellett oda kell figyelnünk arra is, hogy egyik, másik oldalról ne nyújtsanak be a plenárisra a módosító indítványokat, hiszen ez egy jó kompromisszum, nem szeretnénk, ha ezt szétszednék ezért ész, mondom, hogy az észszerű megoldást megtalálni nagyon nehéz volt. Igen, a platformokról szóló vita, és az, hogy a platformokat hol kell szabályozni, azt majd megbeszélhetjük. Ami a platformokat illeti, röviden ki kell térnünk erre a témára, világosá kell tenni, hogy különböző platformok léteznek. Nem minden platformot kell ugyanúgy kezelni, nem mindegyiket kell erőteljesen szabályozni. Ez volt az oka annak is, hogy a mi jelentésünkben azt mondtuk, hogy nem csak az új platform szabályozást kérjük, hanem azt is, hogy a bizottság határozza meg azt, hogy milyen fajta platformok léteznek, és hogy melyek azok a platformok, amelyek szabályozást igényelnek, és melyek azok, amelyek nem. Az elkövetkező hetekben Az IMCO és ITRE szakbizottságokkal, főleg az ITRE-vel, mert ez volt a keményebb dió, beszélnünk kell azért, hogy nem minden platformot versünk szigorú szabályok alá, hatály alá. Először mondjuk ki, hogy miről beszélünk, pontosan miről van szó, és hogy mire van szükség az adott területekre, illetve mire nincs szükség. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező hónapokban, hetekben mindenképpen dolgozni fogunk ezen a kérdésen. Ez egy kezdeményező jelentés, világosra teszi az á- a parlament álláspontját, a részletes vita pedig majd a jogalkotói szakaszban következik be, akkor fogjuk megbeszélni a hordozhatóságot is, az elkövetkező hónapokban lesznek más jelentéseink is. Én azt mondom, hogy legyünk aktívak, annak ellenére, hogy nagyon, aktív, nagyon technikai jellegű dossziék ezek, és ezeket sikerült vagy megpróbáltuk eddig elkerülni, de azért véleményem szerint mondjuk el a véleményünket az ilyen technikai jellegű dossziék kapcsán is. Köszönöm. kollega Köszönöm, Lőr kolléga. Thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Én is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. Ahogyan Petra már elmondta, jelen anyaghoz rengeteg módosító született, az ECR frakciója mindenképpen előre szeretne lépni, és örülök a Petra által elmondott megjegyzéseknek. Megvan a veszélye annak, hogy szétesik az egész anyag a kompromisszumok megszületése után, nehézen születtek ezek a kompromisszumok, nagyon is jelentős ez az anyag, fontos ez a jelentés, és az Egyesült Királyságban jelenleg folyó eset rendkívül fontosnak tartom. Nem szeretnénk belebonyolódni a nehezebb részletekbe. Egyetlen egy módosító született tehát az ECR részéről, ez pedig a gyermekvédelem témája. A hatáskört nem akarjuk kibővíteni, hogyan ez elhangzott, ezt mi is üdvözöljük, hiszen, hogyha más platformokra utalunk nem teljesen egyértelmű formában, akkor ez nehézségeket okozhat, és eljött, eljött annak az ideje, hogy ezekről a témákról más kontextusban beszéljünk, ahogyan Petra is elmondta. Még valamit elmondanék az ÁFA kulcsok kapcsán illetve az egységes áfa, az e-könyvek és a fizikai könyvek esetében. Szerintem itt veszély, veszély rejlik. Nem, nem biztos, hogy szerencsés lesz, hogyha ez egységes lesz, és inkább emelkedni fog ez az áfa kulcs, nem pedig csökkenni ez pedig a hozzáférhetőséget kérdőjelezi meg. Aztán meg kell védeni a származási ország mm, fogalmát, illetve oda kell figyelnünk a szabadalmakra is arra, hogy ezzel kapcsolatban nem egészen világos a definíció, és esetleg visszatérhetünk a célország fogalmához, hogyha nem vagyunk óvatosak. Helga Trüppe. Für die gern igen, először is boldog új évet kívánok minden jelenlejövőnek. Petrának köszönöm az átfogó, részletes és világos jelentés. Szeretnék néhány pontra kitérni. Volt itt egy alapvető félreértés, bocsánat, alapvető ellenvetés, ellentmondás a digitális belső piac jó fejleményeit szeretnénk kihasználni, de emellett a kulturális sokféleség feltételeit is szeretnénk megteremteni. Petra, néhány pontot megemlítettél, vannak itt olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban pontosan ezeket a célokat kell szem előtt tartanunk. Meg kell néznünk azt, hogy a digitális belső piacot hogyan lehet olyan állapotba hozni, hogy megfelelő módon hozzá lehessen férni a tartalomhoz, a felhasználók, állampolgárok, mindenki, de oly módon, hogy közben tiszteletben tartjuk a művészek jogait. Beszéltél a felelhetőségről, ezt is lényegesnek tartom nagyon fontos megnézni azt, hogy szükség van-e a három lépcsős tesztre, vagy pedig lehet, hogy nem, ebben a formában van erre szükség. Emellett fontos, hogy kompromisszumot kötöttünk a Júrival, hogy a szerzőket igazságosan, megfelelő módon kell megfizetni. Ne csak a nagyobb hozzáférésről beszéljünk, hanem arról is, hogy a szerzői joggal rendelkezők megfelelő jutalmazásban részesüljenek. Van még valami, amire többször vissza kell térnünk, a területi eh, jelleg eh, részleges megőrzéséről beszéltél, nem lehet kötelező az Európa szerte érvényes engedélyezés. Nagyon fontos megvizsgálnunk ezt részletesen a jogalkotói szakaszban. Említetted még azt is, hogy szükség van egységesíteni a data miningot a tudományos életben, majd ha sikerült megfogalmazni a platformot, meg kell néznünk, hogy ez hogyan lehetséges. El kell különítenünk egymástól a különböző platformokat, az audiovizuális platformokat másképp kell szabályozni. Elmondtad azt is, hogy fontos az is, hogy a kulturális sokféleséggel kapcsolatos UNESCO egyezményt tiszteletben tartjuk, sikerült erre utalni, ez is lényeges. Világosá kell tennünk, ugyanúgy, mint a TTIP esetén, hogy vannak dolgok, amiket tiszteletben kell tartani. Van még egy pont, az indokolatlan geoblokkolást fel kell számolni meg kell nézni azt, hogy a piac hogyan dolgozhatnak ki olyan modelleket, amelyekkel aztán a geoblokkolásnak véget vetünk. A, ha a piac megváltozott, akkor lehet, hogy nem lesz szükség a geoblokkolásra. Ezek azok a pontok, amelyekkel kapcsolatban világos az, hogy foglalkoznunk kell, részletesebben foglalkoznunk kell a jogalkotói szakaszban. Jóra e a kollega Dinolfi. Köszönöm szépen, Dinolfi kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, kollégák. Én másról szeretnék beszélni. Szerintem precedenst hoztunk létre. A véleményt, ugye itt megszavaztunk a szakbizottságban, és szerintem a parlamenti, a parlamenti szabályzat ott nem tartottuk, nem vettük figyelembe, nem tartottuk tiszteletben. Tehát a Kulturális Szakbizottság megszavazta meg a véleményt, és ez egy, egy ilyen esetben hogyha ezt a kérdést, hogyha ezt az elfogadott dokumentumot az illetékes szakbizottság nem akarja megszavazni, akkor legalábbis vissza kellett volna utalni ezt a kérdést a mi szakbizottságunkhoz. Itt a legalitás és a demokrácia elveiről van szó. Az illetékes szakbizottságok a folyamat elején döntöttek erről, így aztán Szerintem egyértelmű az, hogy a szabályzatban foglaltakat végre kell hajtani. Azt mondták nekünk, hogy a mi véleményünk túlságosan hosszú ebből, ezért ebből ezért törölni kellett volna. Hogyha van egy szabályra, egy olyan szabály, ami a hosszra vonatkozik, akkor ezt tiszteletben kell tartani, ez is egyértelmű. Én azt gondolom, hogy bizonyos szakbizottságok kérését hogy törődjünk a szövegből, ezt nem szabad teljesíteni, mert nem így kellett volna ezt kérni. Ki kell vívni magunknak a szükséges tiszteletet. A mi szakbizottságunk sem kevésbé fontos, mint az összes többi. Mi is méltóság teljes szervezet vagyunk, testület vagyunk, és ki kell vívni magunknak ezt a méltóságot. Meg kell előzni, hogy a jövőben ez ismételten megtörténjen. Tehát jó lenne, hogyha a többi szakbizottság a jövőben tisztelettel gondolna és tisztelettel kezelni a mi elnökünket. Elnök, erre majd mindjárt reagálunk. kis kolléga az utolsó, aki szót kért a vitában, de ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy négy szakbizottság írt véleményt erről a témából, és volt két ugye illetékes bizottság, aki vezette a témát. Mindegyik szakbizottság elfogadta saját véleményét, utána pedig mandátumot adtunk a jelentéstevőknek, vagy árnyék jelentéstevőknek, hogy tárgyalják ki a keret szöveget, ez a bevált gyakorlat olyan, men, olyan vélemények esetén, amikor vannak vezető szakbizottságok, és vannak véleményt készítő bizottságok. Tehát mandátumot adtunk ezen tárgyalásokhoz. Én úgy gondolom, hogy ezt igenis tiszteletben tartottuk, és ez megvalósult. Petra Kamerévert és mások is elmondták, hogy mik voltak a számunkra legfontosabb pontok, főleg az exkluzív hatáskörre vonatkozóan, ezzel ez megvalósult. Aztán ugye mandátumot adtunk a tárgyalásra. A tárgyalás célja hogy a hogy a mi véleményünk a lehető legnagyobb mértékben benne legyen majd a végeredményben. Más szakbizottság is így járt ezzel. A cél tehát az, hogy egy politikai tárgyalás során a lehető legjobb eredményt érjük el. Mindenkinek meg lehet erről a saját véleménye, hogy ez mennyire sikerült megvalósítani, de szerintem az eljárás szabályait maximálisan betört, betört, betartottuk. Most is kolléga következik, aztán nem tudom, hogy még valaki kére majd szót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, és sok-sok boldogságot. Természetesen elég nehéz jelenleg a boldogságot elképzelni itt Európában, hiszen azt látjuk, hogy Európa óriási gondokkal kell, hogy szembenézzen, gondozok, gondolok itt a menekültügyi kérdésekre, illetve a terrorizmusra. Ahhoz, hogy Európa jobb útra térhessen, nagyon sok kezdeményezésre lesz szükség, empátiára és megfelelő fellépésre. Ami pedig az adott témát illeti, és itt rövidre fogom a felszólalásomat, valóban mm az, amiről Petra beszélt, az az eredmény sokkal jobb, mint amire számítottam, legalábbis jó magam. Nem számoltam ilyen jó eredményekkel, hiszen végtelenek tűntek a tárgyalások, úgyhogy szeretnék gratulálni nem csak Petrának, hanem mindenkinek, aki részt vett ebben az egészen nehéz témában, itt vannak kidolgozásában. Azt hiszem, hogy nyolc ponton sikerült gyorsan áthaladnunk. Ott van a platform kérdése, ez rendkívül bonyolult, rendkívül összetett. Lehet, hogy várnunk kell majd ezzel, és később foglalkozhatunk vele. Nem vagyok igazán optimista a jogalkotást illetően, megmondom őszintén, nem tudom, hogy elérjük-e az eredményünket, vagy sem. Lehet, hogy Petra ebben a kérdésben optimistább. Ezek kényes kérdések, értelmezési kérdések. Egy kérdést szeretnék föltenni. Petra és én úgy érezzük, hogy két fő nehézséggel kellett szembenéznünk. A kérdésem pedig az, hogy az ITRE szakbizottságnál mi volt a legnagyobb probléma, mi volt a legnagyobb nehézség? Itt némi arroganciát tapasztaltam. Ehm, más valaki szerette, szeretne hozzászólni, de mielőtt, ha nem szól hozzá senki, mielőtt megadnám a szót a jelentéstevőnek, akkor meghallgatnám a bizottság véleményét. Köszönöm szépen. Én a DJ Connect-től érkeztem. Ott vagyok referás. Először is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. Valójában sokat nem tudunk hozzátenni az elhangzottakhoz. A vitát nyomon követjük. Az imco ban az idre ben és ezt tettük, illetve az összes ezzel foglalkozó szakbizottságban, amikor a jelentés készült, ez egy nagyon fontos jelentés, nagyon sok a módosító és a kompromisszumos módosító. módosító. Elemezzük a helyzetet. Jövő héten Strasbourgban eszmecsere lesz a bizottság alelnökével, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt a megvárjuk. Azt hiszem, nyomon kell követni, hogy a különböző jogalkotási javaslatok esetében milyen előrelépés van. Természetesen a KALT exkluzív hatáskörébe tartozó kérdésekben szoros együttműködésre számítunk a szakbizottsággal. Köszönöm. Köszönöm. Most Petra következik, parancsoljon. Ja, vielleicht nur noch mal. Igen, nagyon röviden Nem szeretnék újra mutogatni kollégákra, illetve más szakbizottságokra, de azért elmondom, hogy a tárgyalások rendkívül nehézkesek voltak. Több részletbe azonban nem megyek bele. Végül is sikerült egy jó kompromisszumot találnunk, amely elfogadható mindenki számára, ez a legfontosabb. Adi Nalfi kollégámnak szeretném elmondani, hogy hát én nem is tudom, hogy pontosan milyen alaprendeletről, vagy határozatról, döntésről beszélünk pontosan. Abban a nehéz helyzetben voltunk, hogy a különböző illetékességeket, társ illetékességeket, stb. koordinálnunk kellett. És akkor, amikor jelentést alkotunk meg, az illetékes szakbizottság jó indulatára kell hagyatkoznunk, hogy elfogadják-e az ajánlatukat, vagy pedig nem. Ebben az esetben az, hogy ennyire sok társ illetékesség volt ebben a helyzetben, nekünk is volt beleszólási jogunk a tárgyalásokba és sok ponton megpróbáltunk, és sikerült is a Kulturális Szakbizottság véleményét kiemelnünk. Például a platformok esetében elmondtuk, hogy hangsúlyozni kell azt, hogy a kulturális javaknál és az audio-vizuális médiatartalmaknál másképp kell eljárnunk, mint más platformoknál és más javaknál és hogy ebben az esetben mindenképpen különleges jelentősége van az UNESCO egyezménynek, és tiszteletben is kell ezt tartani. Az AVMD irányelve kapcsolatban kizárólagos hatáskörünk volt, és eh, én összefoglaltam, hogy mit döntöttünk. De az, amit én összefoglaltam, nem módosít az alapgondolaton, a mi alapgondolatunkon. Egyébként pedig a Kulturális Szakbizottság által elfogadott jelentésünket senki sem veheti el, ez továbbra is érvényes marad. És minden egyes vitában, a jövőben is, amikor a bizottsággal beszélünk, el fogom mondani újra és újra, hogy erre a jelentésre hivatkozhatunk, ez a kulturális szakbizottság véleménye nem a, a parlamenté, hanem a kulturális szakbizottságé, és erre építünk. Nehéz folyamat volt ez, igen, és igen az eredmény kompromisszum, de úgy gondolom, hogy ezzel a kompromisszummal mindenki élni tud, hiszen főleg olyan pontokban, ahol kizárólagos hatáskörünk volt, sikerült úgy megfogalmazni az anyagot, ahogy erről itt döntöttünk. Köszönöm. Még egyszer köszönet Petrának ezért a nagy munkáért, és az is eddig nélküli volt, hogy ilyen sok szakbizottságnak kellett volna megegy, vagy kellett megegyezni ebben a kérdésben. Látható, hogy ezt pozitívan is lehet csinálni, egy stratégiát kell bemutatni, tehát nem egy konkrét dologról kell a jelentésnek szólnia, nyilván más a munkamódszer, amikor egy stratégiát kell megvalós, stratégiáról kell véleményt nyilvánítani, ez nyilván bonyolultabb, de a tárgyalásnak tárgyalásoknak, így is meg lehet találni a módját. Mint említettem, tehát sok szakbizottság írt véleményt, és ezt kellett aztán koordinálni. Nem csak ránk vonatkozik, tehát ez a kérdés, hanem több szakbizottságra is. És azt hiszem, hogy a többi szakbizottsággal való kapcsolatunkban sikerült azt elérni azt, hogy bizonyos kérdéseket jobban tudjunk hangsúlyozni, mi számunkra fontos volt. Mindjárt beszélünk arról, hogy hogyan fogunk ezután cselekedni. Ferhelyen kolléga is, és Petra is elmondta, hogy van egy szövegünk, amely nem egyértelműen problémamentes, mert nem lehetett mindent elérni, de alapvetően ez egy jó kiegyensúlyozott szöveg számunkra. Most azt, arra kéne figyelni, hogy mi lesz a módosítókkal, mert elképzelhető, hogy valaki megpróbálja majd egy kicsit hatástalanítani mindazt, amit sikerült elérni a tárgyalások során. Erre oda fog figyelni majd a jelentéstevő, az egész szakbizottság is. A cél az, hogy ezt a lehető legjobban tudjuk elvégezni ezt a munkát. Még egyszer köszönet azoknak, akik tevékenykedtek ezzel kapcsolatban, és ez szerintem mindenképpen jó kezdeményezés. Ezzel lezárnám ezt a napirendi pontot, és térjünk rá a következő napirendi pontra. Itt is van. Ötös napirendi pont. Az Internet Governance Forum 2015. novemberében zajlott Brazíliában. Erről fogunk most beszélni. Nagyon sok aspektusa van az Internet Governance Fórumnak. Kiberbiztonság, internetgazdaság, az inklúzió, emberi jogok, diverzitás, rengeteg dolgot fölvet Egyébként emberi jogokkal kapcsolatban májusban foglalkozik majd az Európai Intézet Firenzéből azt jelentették be, hogy egy igazi konferenciát rendeznek majd ezzel kapcsolatban, hiszen kutatást készítettek az internet irányítás és az emberi jogok kapcsolatáról. Akkor fogják ezt bemutatni, illetve akkor fogják ezt megbeszélni. Két képviselőt is küldtünk erre a brazil fórumra, Ferhelyen és Ward képviselőket. Kérem, hogy számoljanak be arról, hogy mi is történt Brazíliában a fórumon, meghallgatnánk tapasztalataikat. Először Ferháján kollégát hallgatnánk, meg utána pedig Julie Bordot, és köszönhet, hogy képviseltek minket. Először is köszönöm szépen. Jó volt az, hogy ez alkalommal két résztvevővel lehetünk jelen az internetes kormányzás fórumán, hiszen ez fontos fórum az internetes kormányzás témájában de ennek semmi köze az Internet Government fogalomhoz. Azok, akik nem vesznek részt a folyamatban rendszeresen, azok nem tudják, hogy itt pontosan miről van szó. Itt nem arról van szó, hogy a kormányok meghatározzák, hogy mi mehet, mi kerülhet az internetre, és mi nem. Nem, itt arról van szó, hogy megbeszéljük, hogy nemzetközi platformként, hogy az elveket, az internet azért, hogy az internet továbbra is létezzen. Az egyik fő téma, mint mindig, az, hogy hogyan nézhet ki az internet kormányzás jövője. 2015-ben a mandátuma a fórumnak lejárt, és a lényeg az volt, hogy megkapják az új mandátumot. Kiértékeltük a folyamatot, az elmúlt tíz év folyamatát, a fórum kétszer öt év mandátumot kapott, és ez a tíz éves folyamat, mint ahogy elhangzott, az egy olyan folyamat, mert ki kell értékelni, ezt intenzíven ki is értékeltük, és elhangzott, hogy a több értekelt félt bevonó vita az NGO, kormányok és egyéb érdekelt felek közötti együttműködés szorgalmazandó, előre kell vinni a gyerekvédelem kérdését is megpróbálták például kiemelni. Különböző stratégiákat dolgozunk ki, hogy tovább lépjünk. Ami a folyamatot illeti, pozitív eredményt hozott. A legutóbbi decemberi, december elejé ülésen a fórum mandátumának tíz éves meghosszabbításáról döntöttünk, most már nem öt évente, hanem tíz évente fogják megújítani a mandátumot. Az, hogy jobb eszközökkel is ellátjuk-e őket, azt majd meglátjuk. Az egyik fontos pont az eszme csere során az volt, hogy különböző bilaterális üléseken és workshopokon is részt lehetett venni. A bilaterális üléseken különböző csoportokban, formációkban találkoztunk, európai és nem európai formációkban. Például az USA delegációjával is találkoztunk, összeültünk. Az ICANN és a folyamatokat megbeszéltük. Az ICANN az a szervezet, amely az internet működéséért felelős a domén neveket ő osztja szét, osztja le régiókra a világban, ő gondoskodik az internet működéséről a világban. Mostanáig egy az amerikai törvények vonatkoztak rá, az Egyesült Államok beli törvények vonatkoztak rá, aztán elhangzott, hogy inkább nemzetközi szabályokat kellene ráhivatkoztatni. Sokszor megbeszéltük már azt, hogy hogyan lehetne nemzetközi jelleggel ellátni az INA-t, és hogy hogyan lehetne elszámoltathatósággal az elszámoltathatóságot biztosítani, akkor, hogyha egy ilyen nemzetközi struktúrát állítunk fel. Jövő évig dönteni kell majd egy végleges megoldásról. Jövő évben lesznek az amerikai választások, és fontos az, hogy a politikai testületek az Egyesült Államokban még a választás előtt rábolincsanak mert aztán elindul az amerikai választási kampány, választás után pedig sohasem lehet tudni, tehát március-áprilisig előre kellene lépnünk. A workshopok különböző témákat beszéltek meg, ezek számunkra is érdekesek, például a ö, hálózat valamint a zero rating. Közben megállapítottuk, hogy ö, nemzetközi szinten más kép tárgyalják meg az ilyen témákat, mint mi. Vannak olyan fejlő, ö, fejlődő országok, amelyek azt mondják, hogy számukra fontos a zero rating, mert különben nem lesz internetes hozzáférés. Míg nálunk másképp nyilatkozunk az internetnél, hogy lehet az, hogy mondjuk a Facebook az ingyenes, de az internet az, de az internet az, a Facebook nem internet, hanem sokkal több infrastruktúrát kell felállítani, ez lehet, hogy így van, de hosszú távon a hálózat, az internet semlegessége, az egy olyan téma, amelyről mindenképpen beszélnünk kell, ezt nem ússzuk meg. És e, ezt a véleményt kell képviselnünk, ami pedig a az újságírók szabadságát illeti, és fontos az újságírás szabadságát, erről is beszéltünk. Számunkra nagyon-nagyon fontos az, hogy az európai mm, véleményt ismertessük. Az elmúlt években Európa nagy hangsúlyt kapott az ilyen témák megvitatásakor. Nekünk is oda kell figyelnünk ezekre a témákra, megfelelő módon komolyan kell ezeket vennünk az internet szabadsága nagyon-nagyon fontos kérdés a számunkra, és nemzetközi szinten is érzik ezt. Így Európa különleges szerephez jut az egész vita során. A bizottság megtette a kezdeményező lépést arra, hogy az úgynevezett Jaipót hozzuk létre. Ez egy globális internetes megfigyelő struktúra. Ez egy szervezet lesz majd, amely nemzetközi szinten figyeli az internetet, nem felügyeleti szerv lesz, vagy ellenőrző szerv, csak azt nézi majd, hogy milyen jogalkotás, milyen struktúrák léteznek világszerte az internetre, a know-how javítás, erősítés a lényeg, az információszerzés, valamint az áttekintés, hogy tudjuk, hogy pontosan milyen szabályok vonatkoznak világszerte az internetre. Nagyon sokat tanulhatunk egymástól. A korai előrejelző rendszer is fontos, ha mondjuk valahol valami nem megfelelően működik. Judy-nak is van még néhány megjegyzése. Én úgy gondolom, hogy jó lenne az, ha 2016-ban részt vennék majd a delegáció látogatásában legalább két személy idén is, vagy tavaly erőteljes volt a jelenlétünk, és idén Brüsszelben lesz az ö, fórum, az európai ö, fórum, és Strasburgi héten lesz ez, de azért jó lenne, ha pénteken sokan visszajönnének Brüsszelbe és részt vennének ezen a fórumon, hogy az európai partnereinkkel párbeszédet folytathassunk. Ez csak előkészítő munka, aztán a későbbi fórumra, a nemzetközi szintűre. Köszönöm szépen, és ha valakit érdekel, az ITRE szakbizottság titkársága egyfajta jegyzőkönyvet, rövid összefoglalót vetett papírra a látogatásról, esetleg a titkárság ki is küld, küldheti azoknak, akiket ez érdekel. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Szabine. Azonnal körbeadjuk a dokumentumot, mert szerintem nagyon fontos, hogy mindenki jól legyen informálva. Kész, kértük már az ITRE titkárságtól, hogy készítsék elő a következő fórumot, megint két kolléga mehet majd, de hogyha valaki szeretné kérni a résztvételt, akkor utána legyen szíves menjen is el, mert nem lesz egyszerű, nem lenne egyszerű ezt megváltoztatni. csúli következik. Um, thank you very much and happy new year to everyone. Köszönöm szépen, és mindenkinek boldog új évet kívánok én is. Annyit szerettem volna mondani, hogy nagyon hálás vagyok, azért, hogy én is részt vehettem az IGF-ben. Örülök annak is, hogy Szabine beszámolt a technikai aspektusokról, nem tűnik, mm, illetve elég bonyolultnak tűnik az, hogy az ember valóban megtudja, hogy az internet hogyan működik, de azt kell, hogy mondjam, hogy engem meggyőztek, hogyha azokkal foglalkozunk, azokkal tárgyalunk, akik ezzel a, erre a kérdésre összpontosítanak, akkor érthetjük ezt meg. Pontosan ez történt. Mert különben az ember csak akkora némákkal dobálózik, amelyeket nem igazán ért. De most olyanokkal találkoztunk, akik tudják, hogy miről beszélnek, és, és szenvedélyesen internet az internet mellett törnek láncsát, illetve vannak hozzáférhetősége, nyitottsága mellett. Nagyon érdekes irónia az, hogy ugyanezt a diskurzust nem találjuk meg a online. Érdekes volt tehát az, hogy összeültünk, és valóban a szakértőkkel beszéltünk, tárgyaltunk. Nagyon is érdekes volt számomra a saját munkámhoz is több területen kapcsolódik ez. Például tavaly a FEM szakbizottságban a szakbizottságot képviseltem Genfben, és most találkoztam ugyanezen emberekkel, illetve azokkal, akik ott részt vettek azon az ülésen, vagy ugyanígy az Európai Internet Fórumban résztvevőkkel is találkoztam, tehát nagyon fontosnak tartom ezt az együttműködést. Fantasztikus volt az összhang, nagyon jó volt az együttműködés. A jegyzeteimbe pillantva azt mondhatom, hogy maga a delegáció nagyon érdekes volt, különböző szakbizottságokból, különböző frakciókból állt össze. Remekül sikerült együttműködnünk, és sikerült összeállítani azt a dokumentumot, amelyet aztán mindannyian aláírtunk, visszaküldtük és közzétettek, még mielőtt visszatértünk volna Európába. Tehát remek volt az együttműködés, koherens munkát végeztek a parlamenti képviselők különböző szakbizottságokból, különböző frakciókból. Ez pedig azt bizonyítja, hogy az Európai Parlament milyen kiváló mechanizmus, a megfelelő dolgokkal foglalkozik, a legjobbat hozza az emberek, az állampolgárok, illetve az egész emberiség számára. Level, just a little bit more about maybe the, the some... Egy személyes megjegyzéssel élnék Szabina beszélt a hivatalos formális munkáról. Az IGF azonban kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy eh, igazi ülésekre kerüljön sor, ahol az ember rájön, hogy vannak olyan szakértők, olyan emberek, akik olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek nagyon is relevánsak a saját munkánkhoz. Például oktatási programokkal foglalkozott valaki Afrikában, ez a tudás határok nélkül programhoz kapcsolódik. Itt a fő téma a fenntartható fejlődés volt, ennek keretében dolgoztunk a lehető legjobb gyakorlatot vizsgáltuk meg, ezeket kicseréltük egymással, megnéztük, hogy ez a munkánk más területén hogyan alkalmazható. Különböző műhelyeken vettem részt, workshopokon, olyanokkal, például, akik könyvtárakban dolgoznak, vagy informális oktatásban vesznek részt, vagy olyan országokban dolgoznak, ahol maga az oktatás egyáltalán nem annyira hozzáférhető, mint itt a fejlett világban. Aztán a, az online visszaélésekkel kapcsolatban is részt vettem egy workshopon, illetve a nők elleni erőszak, online elkövetett erőszak témájában is. Foglalkoztunk a biztonságosabb internettel, és itt bizony rá tudtunk mutatni arra, hogy a saját munkánkban milyen kiváló gyakorlatot követünk. Van valami, ami, ami nagyon meglepett, és azt hiszem, hogy ezen a területen nehéz lesz az előrelépés. A civil társadalmat nagyon sokan képviselték, nagyon sok fiatal, és annak ellenére történt ez, hogy, hogy bizony az országnak egy eléggé nehezen hozzáférhető részén tartották ezt a konferenciát, de amikor találkoztunk a brazil hatóságokkal, akkor rámutattak a, arra, hogy bizony egy komoly döntés előzte meg a helyszín kiválasztását, tehát direkt szándékosan nem egy nagyvárost választottak, ami azt mutatja, hogy esetleg a perifériára eső területekre kell összpontosítanunk a munkánkban. A fórum mintegy 70 ösztöndíjat adott ki, illetve tett hozzáférhetővé ennek segítségével a parlamenti képviselők, illetve a döntéshozók vagy a pozíciókban levők hozzáférhetővé váltak az átlagember számára, a civil szervezetek számára, ezen ösztöndíjak segítségével. Ezt a programot mindenképpen folytatni kell, biztosítani kell az ilyen jellegű együttműködést. Fontosnak tartom tehát, hogy ezek az ülések továbbra is olyan helyszíneken valósuljanak, valósuljanak meg, amelyek nem feltétlenül központi helyek, Fontosnak tartom tehát ezt az együttműködést, és köszönöm szépen, hogy lehetőségem nyílt arra, hogy én is részt vegyek ezen a fórumon. Grazie, szia! Köszönöm szépen, köszönöm Szabinének is, és Julinak is ezt a beszámolót. Nagyon fontos szerepet töltöttek be azzal, hogy az, a mi szakbizottságunkat képviselték a fórumon. azt hiszem, hogy szakbizottságként is, kollégaként is az Európai Fórumon valahogyan részt kéne vennünk, ami ugye majd megelőzése lesz a következő világfórumnak. És azt hiszem, hogy ez kiváló alkalom arra is, hogy elgondolkodjunk vagyok azon, hogy itt magunk között megvitassuk, hogy milyen inputot szeretnénk adni a jövőben ezeknek a fórumoknak. Tehát folytatni kell ezt a munkát, a jelenlétet az itre vel együtt. Következik a hatos napirendi pont, 2014-es költségvetési mentesítés. Egy véleményt kell megszerkesztenünk. Nos, minden egyes pénzügyi év során volt egy jelentéstevőnk, aki foglalkozott a, ezzel a kérdéssel. Lokgár úr volt az előz, előző évben ennek a felelőse, idén pedig Tom képviselő kapja ezt a feladatot. Véleménytervezetet már elküldte, megköszönjük a munkáját. Ne feledjük, hogy a módosítók beterjesztésének határideje január 19-én délután két óra. Most Tom kolléga kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kell uh, kérnem, mert 17 perc múlva uh, egy másik szakbizottságba kell mennem egy szavazás miatt. A számvevőszék jelentése jelenti az alapot. A 2014-es év fontos, mert akkor különböző problémák mutatkoztak, és elég korai lenne most következtetéseket levonni. Csak meg kell néznünk azt, hogy pontosan milyen irányba haladnak majd a dolgok, azért, hogy a problémákra hamar korán rábukanjunk. Az audiovizuális végrehajtó ügynökséghez is ellátogattam, hogy megnézzem, hogy hogyan, dolgozzanak, hogyan dolgoznak, és egy kicsit megnyugtatva érezzem magam. Ez annyira rövid dokumentum, hogy még egyszer elmondom, hogy pontosan miről van szó a véleménytervezetben felkérjük a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, hogy az állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat. Először is örömmel veszi tudomásul, hogy az Erasmus Plus program elérte a kijelölt célját, szorosabb kapcsolatot hozott létre a oktatás, képzés fiatalokra vonatkozó uniós programok és szakpolitikai fejlemények között. Másodszorban váratkozással tekint az elkövetkezendő évek elé, amikor az Erasmus Plus program a végrehajtás első évéhez képest stabilabb szakaszba fog jutni. Harmadsorban üdvözli az általány összegeken és egységköltségeken alapuló finanszírozási modellek felé való elmozdulást, mivel ezek egyszerűsítik a pénzügyek kezelését mind a kedvezményezetek, mind maga az EU számára. Az ügynökséggel megbeszéltük ezeket a témákat, és ők is tudják, hogy nagyon bonyolultak voltak az eljárások, Úgyhogy most erre megpróbálnak odafigyelni. Negyedsorban aggodalmának ad a hangot amiatt, hogy az európai iskolák még nem orvosolták a számvevőszék által felvetett problémákat, és ezért meg kellett ismételnie az európai iskolák igazgató tanácsának küldött azon ajánlását, amelyben a bizalmi állások betöltése és az egyéb a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás alapvető elveinek nem megfelelő hiányosságok megoldása kapcsán rotációs rendszerbevezetését javasolja. A számvevőszék kiemeli a rotációs rendszert, külön hangsúlyozza, a toborzási eljárásokon javítani kell, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, valamint a megkülönböztetésmentesség az egyenlő bánásmód. Ötöt sorban rámutat, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret közelgő félidős felülvizsgálata alapvetően fontos az uniós kiadások kezelése szempontjából. Ez egy nagyon rövid dokumentum, de lehet, hogy az árnyék jelentéstevő majd hosszabban fog felszólalni. Igen. A terjedelemre vonatkozóan itt is vannak korlátozások. Egyébként van még két nagyon fontos programunk, a Kreatív Európa az egyik, a másik pedig a polgárokkal való kapcsolat. Ferhelyen és Kamerévert kollégák kértek szót, ők következnek. Hadd mondjam el, hogy ki kell mentsem a kollégát, aki nem tud eljönni majd ma. A néppárti ülésen adott egy kis tájékoztatót, hogy mit mondjak el. Nos, a néppárt úgy véli, hogy az oktatás és kulturális források az EU-s költségben 2014-ben jól el, ezeket jól elkötöttük, de az Erasmus továbbra is nagyon fontos cél. Örülünk annak, hogy a végrehajtása első évében a program elérte a célkitűzéseit. De nagyon fontos az is, hogy az Erasmus jövőjére is gondoljunk. Az EU-s költségvetésben még, még 2014-ben is nagyon sok volt a késő, késődelmes kifizetés. 2017 elején még nincs a néppártnak a kult szakbizottság véleményére vonatkozóan egyéb mondani valója. A saját véleményemet hadd mondjam el, nagyon fontos figyelemmel kísérni azt, hogy az Erasmus hogyan valósul meg. Tudom, hogy a szociál, ö, szocialisták, illetve a néppárt is az Erasmus Plus-ról meghallgatásokat szerveztek meg, és tudom, hogy a végrehajtás nem egyszerű, tehát a, az, hogy a pénzt hogyan költjük el, le, lehet, hogy formailag a pénzelköltés problémamentes, de azt is meg kéne vizsgálni, hogy mi volt az eredeti célja a programnak, és aztán az első évek után milyen tapasztalataink vannak a, a félidős felülvizsgálatnál, ezt mindenképpen meg kell beszélnünk, hogy a jövőre nézve le tudjuk vonani a következtetéseket, meg kell nézni azt is, hogy a kisebb projekteket hogyan lehet, kisebb projekteknek hogyan lehet támogatást nyerni az Európai Unióban. Ugye az elmúlt években a nagyobb projekteket támogattuk leginkább. A leegyszerűsítés, az egyértelműbbé tétel mindenképpen fontos célok, hogy, és az is fontos, hogy, a, hogy időben érkezzen meg a kifizetés, és hogy a szükség esetén újra lehessen tervezni dolgokat. Láttuk azonban azt is, hogy nem csak az valósult meg, amit mi javasoltunk, hanem az is, amit a bizottság mondott, sokszor a bizottság még azelőtt dönti el a dolgokat, mielőtt bárki más ezt megvitathatta volna. Köszönöm. Petra. Petra következik. Herzlichen Dank auch an die Köszönöm szépen Tom kolléganőnek, hogy kidolgozta ezt a véleményt. Nagyon is tudatában vagyok annak a ténynek, hogy az a kérdés, hogy különböző eszközöket megfelelő módon adtak ki, vagy pedig nem. Hát ennek a kérdésnek a megválaszolása teljesen más, mint annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a programot megfelelő módon hajtották végre, és a pénz oda került, ahová kellett. És hogy a pénzeket a megfelelő célokra vetették be. Úgyhogy ez az egyes pont véleményem szerint elég pozitívan fogalmaz itt. Lehet, hogy túl pozitívan a kolléganőm is említette, hogy ami a program végrehajtását illeti, azért még nagyon sok olyan kérdés van, a, olyan sok pont van, ahol javítani kell a helyzeten, különös tekintettel arra, hogy mi a kulturális szakbizottságként mit vártunk ettől. Elmondtuk, hogy egyszerűsíteni kell. Egyszerűsíteni kell azon is, hogy az Erasmus Plus eszközöket hogyan kapják kis vagy nagy projektek, kiigazításra van szükség. Ez vonatkozik az általány összegekre is, valamint az egység költségekre. Alapjában véve igaz az, hogy megpróbáltak elmozdulni az általány összegek felé, viszont a tapasztalat is azt mutatja, hogy ez azért nem történt problémamentesen, főleg akkor, amikor utazási költségekről van szó, utazási általányösszegekről, akkor nem mindegy, hogy az európai egy távoli szögletéből kell ide utaznom, vagy pedig egy nagyvárosból, ahonnan könnyen és olcsóbban lehet repülőre ülni. Nem ugyanaz, mintha egy távoli, mondjuk egy kis szigetről utazok ide, vagy pedig Finország valamelyik távoli szögletéről. Ezért az általány összegek és egységköltségek kapcsán is meg kell vizsgálnunk, hogy nincs esetleg szükség kigazításra, mert előfordulhat, hogy bizonyos csoportokat kizárunk, vagy annyira megnehezítjük a projektek lebonyolítását, hogy mm, az már nem is lehetséges. Az európai iskolákról is szeretnék beszélni. Már többször foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és sok számvevőszéki jelentésből tudjuk, hogy nem minden zajlik simán. Ezt tudjuk, de ha jól látom, akkor azt is elmondhatjuk, hogy az elmúlt években voltak előrelépések az európai iskolák területén, és ezt tudomásul kell vennünk, ezt pozitívabban is megfogalmazhatjuk, anélkül, hogy véke alá rejtenénk azt, hogy egyik másik ponton mégiscsak javítani kell, például a pénzgazdálkodás területén, de azért az elmúlt évek pozitív lépéseit egy kicsit jobban ki kellene emelnünk. Ugyanakkor azonban hangsúlyoznunk kell azt is, hogy további előrelépést várunk el. Morgan. Grazie. Morgan kolléga, Morgano kolléga. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, nagyon jó minőségű ez, az, ez a vélemény tervezet. A vélemény nyilván rövid, mert hogy vannak bizonyos korlátozásaink. Szintetikus jellegű tehát, de a legfontosabb témákat mind viszont láthatjuk itt, amit a 2014-es költségvetési évre vonatkoznak. Minden itt van, ami a mi hatáskörünkbe tartozik. Ne, vegy, ne feledjük el, hogy a mentesítés minden évben végrehajtandó feladat, de nem rutinról van szó. Nagyon fontos az, hogy a számlák legalitását ellenőrizzük, de azt is, hogy azt is megnézzük, hogy milyen minőségű volt az elköltés. Tehát meg kell, meg kell azt vizsgálnunk, hogy ezek a források elértéke azt a politikai célt, amiért, vagy amihez rendeltük őket. Nézzük a tartalmat a 2014-es évben nem voltak problémák azokkal a programokkal, amelyek hozzánk tartoznak, Kreatív Európa Erasmus Plus, illetve a Polgárok Európája, itt nem voltak különösebb gondok tehát. Az eredmények megfelelőek, és ezek megfelelnek a pénzügyi tervben foglaltoknak. A hibaráta hasonló az előző évekéhez, Főleg ott volt magasabb a hiba arány, ahol a különböző programok közös irányítás alá tartoznak, legfőképpen itt vidékfejlesztésről, regionális fejlesztésről van szó, tehát alapvetően olyan dolgok ezek, amelyek nem ránk vonatkoznak. Jobb lenne, hogyha a koordináció magasabb szinten folyna, ez valószínűleg megelőzné a jövőben hasonló problémákat. bizonyos módosításokat szeretnék majd benyújtani az Erasmus Plus-ra vonatkozóan. 2014-ben volt ugye az új programozási időszak első éve. Ez, erre vonatkozó is vannak módosítóim, illetve a program fiatalság vagy ifjúság részére gondolok. Sokszor a fiatalok nehezen férnek hozzá ezekhez a forrásokhoz, nehezebben, mint a Fiatalok Akcióban nevű előző program esetében. Tehát meg kell nézni azt, hogy, meg, hogy mennyire egyszerű ezeknek, mennyire egyszerűek ezek a szabályok, illetve meg kéne azt nézni, hogy pontosan hogy nézett ki az Erasmus Plus végrehajtása, tehát itt jobban szeretnék, jobban szeretném, hogyha részletesebb lenne a rendelkezésre álló információ. Aztán itt van például az egyes számú kulcsfontosságú akció, azt hiszem, hogy ez ugyan jó célral készült, de a kettes kulcsfontosságú akció, amely a legjobb gyakorlatok, vagy a bevált gyakorlatok cseréjéről szól. Nos, ez csak akkor működő képes, hogyha ez tagállamok közötti. Nos, bizony voltak itt nehézségek, például Belgiumban. Belgiumban nagyon sok határon átnyúló szervezet van, de általában csak egyetlen tagállamtól igényelnek támogatást elképzelhető, hogy át kéne struktúrálni az Erasmus Plus menedzsmentjét is, kezelését is. Az Erasmus plus szerintem nem csak a fiatalok számára kell elérhetővé tenni, bizony sokszor nincs meg a társfinanszírozás a tagállami részről, és sokszor éppen ezért a, a forrásokat nem tudták felhasználni, azokat a 2015-ös évre csoportosították el, ez leginkább Görögország problémája. De nagyon fontos az, hogy beruházások történjenek az oktatással kapcsolatban, hogyha, beru, hogyha ezekben a témákban ruházunk be, akkor az az európaiak jövőjébe történő beruházás. Nos, remélem, hogy minden olyan kérdés, amire derogációt adtunk, kivételes helyzetet jelent, és a jövőben nem fog még egyszer előfordulni. Köszönöm még egyszer a véleménytervezetet. Egyébként a szemvevőszék már több éve ajánlásokat fogalmaz meg, ezeket szép lassan, de folyamatosan megpróbálják meg, megpróbáljuk megvalósítani. Ez igaz az európai iskolákra vonatkozóan is. föl kell tárni azt, hogy hogyan lehet a bevált gyakorlatokat a lehető leghatékonyabban megvalósítani más helyeken is. Ezzel kapcsolatban is lenne egy módosító, ezt rövidesen be fogom nyújtani. Még egy dolog, több éves pénzügyi keret. Félidős felülvizsgálatról van szó, bizonyos dolgokkal részletesen kell vonalkozni. Ne feledjük el, elnök. Kicsit rosszabb, kicsit gyorsabban kéne haladni, mert valakinek el kell menni szavazásra. Majd később akkor beadom. Elnézést, Luigi, csak, akkor, csak azért szólok, mert a kollégának el kell mennie. Tudom, hogy még árnyék jelentős tevő is. Jó, tehát ott tartottam, hogy 7 éves a több éves terv, és, a, és van egy évtizedes lebontású 2020-as terv, a kettő nem egyszerűen összeegyeztethető, ebből tehát problémák erednek, és itt van még a saját erőforrások kérdése is. Mario Monti csapata foglalkozott ezzel a kérdéssel. Aztán nagyon fontos az is, hogy meglegyen a megfelelő szabályosság a kifizetésekben, hogyha ez nem így történik, akkor ez többféle kockázattal jár, egyfajta szociális hírnévvesztéssel például, és természetesen a szolgáltatók kifizetése is késedelmes lesz. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb szigorral kell, ezekkel a, kell szembenézni ezekkel a problémákkal. Viktor Caldeira legutóbb, néhány hónappal ezelőtt a szemvevőszék nevében azt mondta el, hogy az EU-s beruházásokat ezután úgy kell kezelni, hogy azok megfeleljenek a hosszú távú stratégiai célkitűzéseknek is. Amikor kevés a forrás, kevés a szétosztandó pénz, akkor nagyon fontos, hogy milyen politikai célokra szánjuk ezeket. Köszönöm, Trüppel kolléga következő. Yes, thank you to Jana Thum for his report. Um, I will be very brief. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Ami a költési arányt illeti, azt látjuk, hogy ez, ez nagyon magas, Fölmerül a megvalósítás kérdése is, ez egyre bonyolultabb. Mindig azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy csökkentsék az applikációval kapcsolatos terheket. Azt hiszem, hogy ezt ismét nagyító alá kellene vennünk, Ugyanez a helyzet az iskolák esetében, ők is panaszkodnak, hogy eh, nagyon nehéz a megvalósítás, nem kényelmes, nem egyszerű, tehát szerintem ebben a jelentésben is erre kellene összpontosítani, el kell mondanunk, hogy ezen programok esetében még bizony van fejlődési lehetőség. Köszönöm. A bizottság felé fordulok, szeretnének hozzászólni? Örülnék neki, hogyha röviden valamit mondanának erről bonjour. Euh, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter. Először is uh, hadd mutatkozzam be, uh, illetve hadd mondjam el mindenkinek, hogy boldog új évet kívánok 2016-ra. Nos igen, nagyon röviden azt mondhatom, hogy a számbevőszék jelentés alapján a hatásköröm alá első programok az ötös uh, fejezetbe tartoznak. Itt, hogy itt az Erasmus Plus egyszer sem szerepel, és ez jó hír, hiszen azt jelenti, hogy nincsen semmilyen nagyon komoly probléma. Ez ezen kívül azt is mutatja, hogy a számvevőszék a 2014-es jelentésében a 2011-es, 12-es tranzakciókra összpontosított, az Erasmus Plus-ban ilyenek nem voltak, itt az új programokról, új, új programokról van szó, és talán ez ad magyarázatot arra is, amelyet megemlítettünk már, ez is benne van a szemvevőszék jelentésében, ez pedig nem más, mint az, hogy a maga a hiba százalék nem nagyon magas a hatáskörünk alá eső programok esetében. Ahogyan elhangzott, azonban az éves jelentés is, végig, vég, és megvizsgálta a számvevőszék, itt nagyjából 2%-kal kell számolnunk, mint materiális hibák, és ez azt mutatja, hogy az egész programkörnek a kezelése megfelelő. Ami az egyszerűsítést illeti az új programok esetében valóban követjük a számvevőszék javaslatát, az egyszerűsítést, ahogyan itt is elhangzott, és itt úgynevezett egységes költségi unitokat hoztunk létre, illetve megpróbáltunk általányokkal számolni, és nagyon reméljük, hogy ez egyszerűsíteni fogja a programok alkalmazását, és a hiba százalékot is csökkenti. És még egy utolsó gondolat, mintegy 20 tranzakciót vizsgáltunk meg, és ezen tranzakciók esetében a nem megfelelően kifizetett vagy nem megfelelően kezelt összegeket vissza lehetett téríteni. Még egy utolsó megjegyzés a kifizetések kapcsán, illetve a 2016-ra maradó kifizetések témájában. Itt eh, a kötelezettségvállalások alacsonyabbak, mint, mint a kifizetések, és ez azt jelenti, hogy hogy megpróbálunk, egy, illetve lehetőség van arra, hogy egy egészséges irányítási formát tudjunk biztosítani 2016-ban, illetve 2017-ben. Zárásképpen pedig az Erasmus Plus megvalósítására utalnék még. Ez az első év, amikor a amikor az ezzel kapcsolatos problémákat orvosolni kívántuk, illetve próbáltuk, és nagyon reméljük, hogy ez 2016-ban majd valóban ö, talpra áll, illetve megfelelően működik. A költségvetés 2017-re nem emelkedik a kívánságainknak megfelelően, de nagyon reméljük, hogy hogy megfelelünk majd az igényeknek, a kérelmeknek, és ehhez, ehhez ugyan jelentősebb költségvetési növekedésre van szükség, tehát minden kívánalmnak nem tudunk majd eleget. Köszönöm. Köszönetet mondok a bizottságnak. Tom kollégának mondanék valamit, nem fog sokáig tartani. Ne felejtjük el, hogy a bizottság több programja is, illetve több olyan program is van, ami hozzánk tartozik, az európai polgárságról szóló, illetve az Erasmus Plus, tehát több programról van szó, ne felejtjük el ezeket. Van itt egy kérdés, amit felvetettek az imént. A Kreatív Európa és az, Euró és az Erasmus eh, az eh, esetében nem egyenlő a tehát nem egyformán oszlik el, oszlanak el a források, eltér az, hogy a kezdeteknél, vagy később növekszik meg az egy évre jutó pénzmennyiség. Most már tudjuk, hogy korábbi időszakokban ugye késlekedésről beszélhetünk, de azt is látjuk, hogy ugye csak négy pályázati kihívás volt, és bizonyos kérdésekben nagy volt a koncentráció, másoknál meg nem. Tehát nem volt kiegyensúlyoz, nem beszélhetünk kiegyensúlyozottságról. És ez természetesen befolyással van a pénz elköltésére. És vannak olyan programok is, amelyeknek nem volt megfelelő finanszírozás. Megpróbáltuk ezt ellensúlyozni, de a program működéséből talán megérthetjük, hogy az szükségletek és az igények között milyen a megoszlás. Tehát a költségvetés sok választ adhat számunkra az egyes programok esetében. Ezért is fontos ez a vélemény. Köszönöm szépen. Köszönöm kollégák, szaladnom kell, bocsánat. Köszönöm mindenkinek a véleményét, nagyon érdekes volt. Egy gondom van csupán, fél oldalam van csupán arra, hogy mindezt kifejtsem. Ez a fő probléma. De szerintem egyetértünk alapvetően. Az Európána, Európa, polgárok Európája, ezek mind nagyon fontosak, és el kell érnünk azt, hogy a az adófizető polgárok pénzét a lehető leghatékonyabban és legátláthatóbban költsük el. Egyetértek? Várom a módosítókat, és most szaladnom kell, mert megölnek a kollégák. Captiamo perfettamente. Értjük. Köszönjük. Hát sajnos egybeesnek az ülések. And eh, so, allora ricordo che... A módosítók benyújtásának határideje 19-e dél, délután két óra. Következik a 8-as pont, miután a 7-es pontot elhalasztottuk. Egy tanulmány bemutatását fogjuk. Be, bemutatásán következik most. Az úgynevezett University Quality Indicatorsről lesz szó, az egyetemek minőségi jelzőszámai. Azt kértük a Policy Department b még az ősz során, hogy ebben a témában készítsen el egy jelentést, egy tanulmányt az egyetemek minőségéről. Ez nagyon érdekes eredményt adott, mert egy igazi rálátást, igazi rálátást nyertünk az egyetemek minőségére, illetve az egyetemi képzésre beszélni fogunk a, köz, a különböző rendszerekről, különböző oktatási rendszerekről, az úgynevezett sorrendről, a minőségről, a minőség értékelésről. Több megközelítést is fogunk hallani a tanulmány során, nemzetközi jelzőszámokról is fogunk hallani. Szerintem Európának az kell, hogy legyen a célkitűzése, hogy illeszkedjen a nemzetközi jelzőszámokhoz, bár tudjuk, hogy a sorrend, a rangsor nem ennek a legfőbb célja nem csak az, hogy magukhoz vonzzák az egyetemek a fiatalokat, de figyeljünk oda azokra az egyetemekre is, amelyek nek bizony elég alacsony a pontszáma, általában a humántárgyakról van szó. Megköszönöm a kollégáknak, hogy eljöttek ide, és, be, és bemutatják ezt a, ezt a tanulmányt, de Mária Kello és Queenie Lam van itt a körünkben. Először a minőségi jelzőszámokról lesz szó, és utána pedig magáról a rangsorról. Ezt fogjuk meghallgatni, tehát megnézzük, hogy hogyan összeegyeztethető a két rendszer. Körülbelül 20 perces előadásról van szó, utána pedig kérdéseket lehet föltenni. Kérem a kollégákat, hogy maradjanak itt, mert ez egy nagyon fontos téma. Ki szeretne? El, ki szeretné elkezdeni? Tehát Quinilám kezdi. Köszönöm szépen, hogy meghívtak engem és Máriát, hogy ismertessük ezt az értéke, értékelést az egyetemi minőségi mutatókról. Az elkövetkező fél órában körülbelül át fogjuk nézni a prezentációt. Elmondjuk, hogy mi húzódik az egész hátterében, hogy miért készült el a tanulmány, milyen módszertannal, stb. Utána pedig elmondjuk, hogy milyen ö, eredményekre jutottunk a rangsorolással, illetve a minőségbiztosítással kapcsolatban. A vége felé Maria a minőség ö, biztosítás, illetve a rangsorolások kapcsolatát fogja bemutatni. So let me start with the rationale and back... Először elmondom, hogy mi húzódik a tanulmány hátterében. Az Európai Bizottság felkért bennünket arra, hogy tavaly novemberben készítsük el ezt a tanulmányt. A mutatókról elkészítettük ezt a tanulmányt, a tanulmány Azért készítettük el, mert azt láttuk, hogy az európai szakpolitikákban, például az Európai Unió 2020-as stratégiájában, vagy a mozgásban az ifjúság kezdeményezésben, valamint az európai oktatási rendszerek korszerűsítésére vonatkozó anyag, nagyon fontos anyagok, és ezek egyre inkább megemlítik annak a szükségességét, hogy az európai felsőoktatási intézmények minőségén javítsunk. Több vita is zajlik arról, hogy eh, hogyan néz ki a felsőoktatás minősítése, minősége, és hogy milyen eszközökkel lehet ezt megállapítani, illetve hogy a rangsorokat, főleg a globális rangsorásokat hogyan végzik. A tanulmány uh, We have the object, objectives of a, mm, meg, megnéztük a legutóbbi fejleményeket, megnéztük a rangsorokat, a különböző módszereket, és megnéztük, hogy különböző módszereket hogyan használják. Megnéztük azt, hogy tényleges kihatások mi voltak. Különböző független szervek által végzett értékeléseket, illetve különböző egyetemi szövetségek véleményét. Ennek alapján a bizonyíték alapú kiadások alapján tettük meg mi a javaslatunkat. Um, A tanulmány egy kiadványban ölt testet, itt van a kezemben. Egy száz oldalas tanulmány ez, és tartalmazza az általunk a tanulmányban felhasznált adatokat is, nagyon részletesen a nemzeti minőségbiztosítási rendszerekről szóló információt, valamint az általunk átnézett tíz rangsort is és a hivatkozások is szerepelnek az anyag végén. A tanulmány felépítése a következő. Három fő része van, igazából négy. A tanulmány a minőségbiztosítással kezdi, illetve aztán rangsorral folytatja, de azt láttuk, hogy sokszor összekeverik ezt a kettőt, úgy gondolják, hogy ugyanarról van szó holott teljesen, vagy nem teljesen, de azért elég eltérő eszközök, és ezért az eredményeket külön szerettük volna bemutatni. A tanulmányban később egy komparatív elemzést végzünk a megközelítésekről, azt nézzük, hogy a kettő között van-e kapcsolat. a jelentés végén pedig megfogalmazzuk az ajánlásainkat. Ami a mozertant illeti, az idő rövidsége miatt. Uh, okay, because uh, of the very short period of time for the study, our main... Mivel kevés idő állt rendelkezésünkre, a fő módszereket vettük figyelembe. mérható tanulmányt végeztünk a rangsorolásra kapcsolatos rendelkezésre álló szakoi irodalomról, és információt gyűjtöttünk. Tíz különböző rangsorról megnéztük a nemzeti tagállami minőségbiztosítási rendszereket is, Nyolc ilyen tagállami rendszert betettünk gorcső alá, hogy még jobban megvizsgáljuk. Emellett pedig három nem európai minőségbiztosítási rendszert is megnéztünk, a brazil, az Amerikai Egyesült Államok, valamint a japán rendszert. Az általunk bejutott információk között szerepelnek websájtokról begyűjtött információk, emellett különböző interjúkat folytatunk, főleg a minőségbiztosítás témájában. Azért, mert nem, nem áll rendelkezésre túl sok információ erről, ezért fordultunk a szakértőkhöz, és őket kérdeztük meg, hogy többet tudjunk meg a tagállami rendszerekről. Végül, de nem utolsó sorban, mivel minőséggel foglalkozunk, szeretnénk gondoskodni arról is, hogy meghozza azt az eredményt, amelyet szeretnénk. Így dr. Achim Hautbachot vontuk be a tanulmány elkészítésének a minőségbiztosítás részbe, és Helen Eisenkorn professzort a rangsolási részbe. És akkor most nézzük, hogy milyen eredményeket hozott ez a tanulmány. Igen, a minőségbiztosításról fogok beszélni, és arról, hogy milyen eredményekre bukantunk. Azt látjuk, hogy európai kontextusban, hát igazából alig ha beszéltünk európai kontextusról, Ilyen összefüggésben az európai felsőoktatási térségre gondolunk, de 47 rendszer, különböző ügynökségekkel, úgyhogy a minőségbiztosítást különböző szereplők végzik különböző szinteken. Sok helyen programokra összpontosítanak, néhány helyen az intézményekre, vannak olyanok, ahol az akkreditáció, az audit és értékelés rendszerét alkalmazzák. Tehát nagyon sokféle megközelítések léteznek. Ennek ellenére azonban van egy európai keretünk, a minőségbiztosítás a bolonyai folyamat része 99 óta, és az európai minőségbiztosítással kapcsolatos együttműködés a bolonyai folyamatból indult ki. 2005-ben az európai felsőoktatásért illetékes miniszterek egy iránymutatást fogadtak el, és ez európai szinten a minőségbiztosítás gerincévé, lényegévé vált. Így a rendszerek egymáshoz közelíteni kezdtek, de azért, mint mondottam, mégis nagyon eltérőek a rendszerek. 2008 óta létezik az European Quality Assurance Register, ez egy jegyzék, amely felsorolja azokat az ügynökségeket, intézményeket, amelyek minőségbiztosítással foglalkoznak, és amelyek megfelelnek a követelményeknek. 48 ügynökség 21 országban, ezek közül 19 Európai Uniós tagállamból. 28 ország és 48 oktatási rendszer felel meg az európai sztenderdeknek és iránytatásoknak. Ez a keret. Ha megnézzük a rendszereket, akkor a minőségbiztosítással kapcsolatban két célt látunk. Az egyik az elszámoltathatóság, hogy bízhatunk a rendszerben, és hogy a rendszeren javítani lehet. Még a hagyományos akkreditációs rendszerek, amelyek megvizsgálják az elszámoltathatóságot, azok is hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos a minőségen erősíteni. A minőség értékelés különböző eredményeket hoz a különböző tagállamokban. Néhány országban egy bizonyos minőség a működés feltétele. Néhány országban a diploma függettől. De vannak olyan országok, ahol semmiféle jogi következmény nem kapcsolódik a minőség ellenőrzéshez a szabályoknak való megfelelés eh, versus kiválóság eh, volt eddig az irányadó, de azért most már azok, akik minimum standarddel rendelkeznek, azok is megpróbálnak elmozdulni. Nem lehet mindig csak a minimumra eh, nézni, mert az túl kevés. Az intézményeket arra kell buzdítanunk, hogy tűzenek ki magasabb célokat. És ez így is van. Az intézmények megpróbálnak így eljárni, megpróbálnak pozitív változásokat bevezetni, nem csak minimum standardeknek megfelelni. Azok az intézmények, amelyek különböző kritériumokat, további kritériumokat alkalmaznak, az például Hollandiában van egy ilyen plusz kritérium, nemzetközi profil, vagy ehhez hasonlók, ez sokféleséget, sokféleséget ruházza fel az adott intézményt, amit látunk az, hogy továbbra is nagyon sok a tagállami korlát ahhoz, egy, hogy egy egységes területünk legyen, egységes térségünk legyen. Az eszközeink megvannak, de a közös térség jogi akadályok miatt nem létezik. Mint ahogy kolléganőm az előbb már elmondta, sajnálatos, hogy most egy nagyon kevés kutatást végeztek a minőségbiztosítással kapcsolatban elég nehéz a minőségbiztosítási tevékenységek, valamint a, az oktatás minősége között világos kapcsolatot teremteni. Emellett csak nem lehetetlen megegyezni abban, hogy pontosan mit értünk minőség alatt. De azért néhány pozitív következményről tudunk, nem kihatásról beszélnék, hanem következményről. A felsőoktatási intézmények azt mondják, hogy a külső minőségbiztosító változást hoz az intézményben, elgondolkoznak azon, hogy hogyan működik a rendszerük, hogy néz ki a vezetésük, stb. Mindez a külső minőségbiztosító miatt van. Ez azt is eredményezi, hogy legyen ilyen minőségbiztosító az intézmény szervezeti felépítésében. Ez fontos az adott intézmény számára. Pozitív az, hogy Európában elértünk arra szintre, amikor az, elmondhatjuk, hogy az európai felsőoktatási intézmények a minimum követelményeknek eleget tesznek. Ez nem nemzetközi kontextusban is nagyon fontos. És ha megnézzük, hogy robusztus mechanizmusra van szükség annak érdekében, hogy a ö, diákok megfelelő oktatást kapjanak. Persze van annak negatívumok is, egy nagyon tipikus következmény. Azt mondják, hogy a minőségbiztosítás bürokratikus, és az innovációt gátolhatja, a közös programokat nem enged meg, az interdisziplináris programokat nem teszi lehetővé, vagy az ágazatokkal való együttműködést. Azért eh, láttunk néhány közös kihívást és trendet, elhangzott, hogy az eh, eh, puhább, lágyabb megközelítésre kellene átérni, az akkreditációtól elmozdulni, de aztán végül is az intézmények döntenek. A külső minőségbiztosító, mm, ez a külvilág fel egy garancia. Emellett a minőségbiztosítással kapcsolatos eredmények jobb jelentéstételét is szorgalmazók. Az ilyesfajta ügynökségek egyre inkább nemzetközivé válnak, ez lényeges, hiszen amennyiben nemzetközi szinten szeretnénk bizalmat építeni, akkor az ilyesfajta minőségbiztosító ügynökségeknek maguknak is megfelelő módon kell a munkájukat végezni ilyen szinten. És akkor most nézzük a rangsorokat tíz rangsorral foglalkozunk, ezek közül hat globális. Mi a globális rangsorokra figyelünk oda, mert bennünket ez érdekel a leginkább. Akkor, hogyha a felsőoktatási intézményeket nemzetközi szinten szeretnénk összehasonlítani egymással. A globális rangsorok nagyon fontossá váltak. Még a 2003-as globális rangsor, a Sankhelyi Egyetem rangsorolása előtt is léteztek, de aztán az első ilyen hivatalos rangsor a Sankhelyi Egyetem által kiadott rangsor volt, és azt látjuk, hogy globális szinten nem lehet rangsorolni az egyetemeket nagyon sokan bírálták az ilyesfajta rangsorokat. Mindazonáltal egyre fontosabbá váltak ezek a rangsorok az elmúlt tíz évben. És ennek az oka az, hogy, vagy az egyik ok az, hogy a globalizáció miatt az egyetemek nemzetközi diákokat, tehetségeket próbálnak magukhoz vonzani, diákokat és kutatókat. Emellett az egyetemek globális szinten versengenek a diákokért. Emellett nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az online digitális média fejlődésével és az internettel a globális rangsorok most már sokkal könnyebben közé tehetőek és már nem csak az internetről van itt szó, hanem a közösségi hálóról is, ez egy újfajta médium. Ez is hirdeti a globális rangsorokat, terjeszti az ezzel kapcsolatos információkat. Ez tehát a háttere a tanulmányunknak, hogy miért szeretnénk a globális rangsorokkal foglalkozni. A tanulmány kulcs eredményei, amellett, hogy a mutatókat sokat bírálták, stb. Azt látjuk, tehát ezek alapján, hogy a rangsor intézményi kerete nem annyira vizsgált jelenség. Az, hogy a globális rangsorok mögött kik vannak, erre vonatkozóan nagyon kevés tanulmányt végeztek el. A tanulmányunkban összehasonlítjuk a módszertant is. Hat globális rangsort vizsgáltunk, a Shanghai rangsort, a Times High Education Ranking, a legjobb egyetem rangsorát is vizsgáltuk, és azt láttuk, hogy a hatból öt rangsor esetében ugyanaz ugyanarról a helyről származnak az adatok. Ez a Thomson és Reuters. Tőlük származnak az információk az adatbázisukból. Ez érdekes, és azért érdemes kritikusan is megvizsgálni ezt. A Thomson Reuters határozza meg a keretet mondja ki azt, hogy melyik egyetemet lehet globálisan összehasonlítani egy másikkal. Nyilván ez kihatással van arra is, hogy az egyetemek egyáltalán előfizetnek erre az adatbázisra, vagy az adatbázisra kapcsolatos hírlevélre. Ez tehát az egyik lényeges eredmény. A másik pedig, az üzleti modell alkalmazása, az üzleti modellt rangsorolják. Itt az üzleti modell kereskedelmi értelemben vett modell. Nagyon sok modell média alapú, főleg az angol médiából orientálódik. Azt látjuk, hogy, hogy a diákok, a tanárok, a felhasználók ingyenesen megnézhetik ezeket a rangsorokat, de emellett a különböző intézmények, stb. reklámozhatnak. Tehát van reklámfelület, ahol reklámozni lehet. Az egyetemek részletes profillal fizetve hirdethetnek, például a honlapon. Ez egyfajta üzleti modell. Emellett pedig tanácsadói szolgáltatásokat is nyújtanak. Az egyetemek által beküldött információkat használják fel a tanácsadás során. Tudatában kell lennünk annak, hogy a rangsorok kereskedelmi tevékenységet is jelentenek. Erre is oda kell figyelni, és ezt alaposabban is meg kell vizsgálni. Az elmúlt tíz évben, annak ellenére, hogy a globális rangsorokat azért nagyon sokan bírálták, azt látjuk, hogy egyre több újság és folyóirat, illetve más ö, mm, intézmények használnak ilyeneket. Most tíz globális rangsor létezik, és látjuk a rangsorok minőségbiztosítását is. Van egy IREC, ez egy nemzetközi minőségbiztosító, ez auditálja az ilyesfajta rangsorokat. Ez is egy újfajta fejlemény, amelyet érdemes megjegyezni. Ami pedig az üzleti modellt illeti, volt egy kivétel, mostanáig a multiránket az csak az EU finanszírozta. Ez egy másfajta megközelítés, felhasználó szempontú megközelítés megpróbálja igazságosabban besorolni az egyetemet, egyetemeket, de ez bonyolult módszertant igényel meg részletes információ bekérést, ezt biztos tudják. Az EU multirenkkel a probléma az, hogy ennek a láthatósága globális szinten nem annyira erős, mint másoké. Ezek voltak a legfőbb eredmények, amelyeket szerettem volna megosztani önökkel a rangsorokról. Ami pedig a rangsorok kihatását illeti, meg kell néznünk a szándékos és nem szándékolt kihatásokat is. A Shanghai ranking esetében szándékos cél az volt, hogy a kínai kormánynak tanácsot adjon a szakpolitika megalkotásában. Időközben azonban ez is megváltozott, kicsit globalizáltabb lett, és a világ élszínvonalába tartozó egyetemeket próbálja meg rangsorolni. Ami pedig a globális rangsorok a kormány szakpolitikájára történő kihatását illeti, hát itt vannak nem szándékos kihatások is. Volt néhány olyan kormány, amely úgy döntött, hogy figyelembe veszi a rangsort az ösztöndiaknál például, tehát vannak ilyen kihatások is néhány rangsor as um, uh, two information néhány rangsor a, a diákokat próbálja megsegíteni abban, hogy jól tájékozott alapon hozhassák meg döntéseiket. De emellett az egyetemek toborzási stratégiáit is megpróbálják segíteni. Nagyon sok tanulmányt végeztek az USA-ban arra vonatkozóan, hogy az egyetemek hogyan választják ki a diákokat, nem feltétlenül a legjobb diákokat, ezáltal próbáltak javítani a besorolásukon egyes egyetemek. Ez jó és rossz is. Az előbb már említettem, hogy a média szempontú a rangsoroknál van reklámfelület, és az egyetemek reklámozhatják magukat, attól függetlenül, hogy szerepelnek a besorolási listán, vagy pedig nem. Nyilván azok, amelyek a kiemelt helyeken szerepelnek, a legjobb egyetemek között, azok valószínűleg többet fognak hirdetni. Hosszú távon lehet, hogy néhány egyetem abból fog hasznot húzni, hogy milyen jó helyre került egy besorolásban, míg mások, ha rosszabb besorolásba esnek, besorolás alá esnek, akkor rosszabb helyzetbe kerülhetnek. A, az utolsó pontok között az is szerepel, hogy cél a különböző websájtokra vonzani a látogatókat, ez egy kimondott cél, de általában ez is ok szokott lenni az ingyenes besorolások esetében. És néhány kihatást elég nehéz mérni. Például a rangsor az egyetem kormányzási struktúráját hogyan befolyásolja, Kérdés az is, hogy az egyetem az egyetem a saját kutatóitól mit követel, hogy bizonyos mm, legjobb folyóiratokban publikáljanak. Kérdés, hogy ilyesfajta módszertanokat hogyan bizonyítunk. és éppen ezért mondtam azt, hogy nagyon szűk a hatály arra vonatkozóan, hogy mennyire tudják befolyásolni a kormányzati szakpolitikákat. Perhaps the most difficult. Nos, akkor megpróbálom ezeket összehasonlítani, ez, ez nagyon nehéz feladat. Megpróbálok gyorsítani anélkül, hogy túl sok ellenséget szereznék a tolmácsok között. Tehát, hogyha megpróbáljuk összehasonlítani az almákat a körtékkel, akkor természetesen lényeges különbségeket látunk, de vannak kapcsolatok és összefüggések. Van egy nagyon fontos különbség, amelyet a kollégám említett, illetve megemlített futólag. A tanulásra és a tanításra összpontosít a minőség ellenőrzés, a rangsorás pedig az indikátorokkal foglalkozik. Oda kell figyelnünk az európai politikák esetében, mert a tanítás és a tanulás minőségéről beszélünk, de oda kell figyelnünk arra, hogy a két dolgot valahogy egy lapra kell tennünk, tehát ez egy nehéz feladat. Hogyha megnézzük az ellenőrzéseket, akkor azt látjuk, hogy az egyetemeket minden, minden esetben lefedik az indikátorok. A minőségellenőrzésnek a célja ugye a minőség biztosítása. Lehet, hogy ezt nem ideálisan valósítja meg, de ez az a abszolút célja. A rangsorolásnak pedig vannak nem kívánatos hatásai, és ezek erősebbek, mint a minőség ellenőrzés nem kívánatos hatásai. A rangolás, a rangsorolás nem feltétlenül tűzi ki célul a minőség növelését. Lehet, hogy ez, ezt is maga után vonja, de nem ez a célja. A minőség ellenőrzés, illetve a minőség biztosításának viszont konkrétan ez a célja. Van egy konkrét különbség. A minőség ellenőrzés összetett, kevésbé olvasható, kevésbé érthető a közember számára. Tehát itt egy nagyon furcsa nyelven megért, mint egy 40 oldalas dokumentumról beszélünk, amit szinte senki nem ért meg. Azonban az egyetemek nagyon is összetett rendszerek, és a minőség is egy nagyon összetett fogalom. Ez azt jelenti, hogy meg kell figyelnünk, hogy mennyit fizetünk a digitális adatokért, és milyen, mennyire ad ez érdekes információt az egész folyamat végén, mondjuk egy olyan összetett, bonyolult intézmény esetében, mint az egyetem. Vannak összefonódások, kapcsolatosok, kapcsolatok, ugye mind a két területen a minőségről beszélünk, ezen kívül ott van a kiválóság bevezetés, a kiválóság fogalmának bevezetése, ez nagyon fontos a minőségbiztosítás szempontjából. Ahogyan Koszta asszony is elmondta, nem um, állhatunk meg a minimum normáknál, ez egyértelmű. Ez azt jelenti, hogy a minőségbiztosítás itt mindenképpen tanulhat a rangsorolásból, a rangsorolásnak megvan az a, a mozgató rugója, hogy az intézményeket előre vigye, és a csúcs felé tolja. Meg kell mutatnunk azt is, hogy az adataink, a módszereink átláthatóak, mindenki tudja, hogy ezeket honnan szerezzük be, és mi magának a minőségnek a fogalma. Tehát itt nagyon fontos a rangsorolás és a minőség összekapcsolódása. Aztán egy-két javaslat a minőségbiztosítás területén. Az európai dimenziót kell megerősíteni, ez fontos ahhoz, hogy fejlődő és nyitott maradjon a rendszer, illetve elismerést vívjon ki magának. Nagyon fontos azt is, hogy egy minőségi kultúrát hozzunk létre a minőség ellenőrzés ne kapcsoljuk össze a túlzott bürokrácia rémálmával. Meg kell próbálnunk igazodni a változásokhoz, a fejlődéshez, gondolok itt a közös programokra, a, a elektronikus tanfolyamokra, illetve kurzusokra, tehát a minőség ellenőrzésnek ezeket a fejleményeket követnie kell. Aztán a minimum normákat meg kell haladni, ahol ez még nem valósult meg, és különböző kiválósági formákat kell felállítani, meg kell nézni, hogy miben jó valaki mondjuk a közösséghez, közössége való kapcsolat kiépítésében, vagy mondjuk a kutatásban, vagy esetleg valamilyen partnerségi, mondjuk egy üzleti egyetemi partnerségi kapcsolat kialakításában. Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk az európai minőségbiztosítási területet. Mit is jelent ez? Nagyon jó lenne, hogyha az európai regiszterből választanának minőségbiztosítást, azonban nem tudjuk jelenleg, hogy egy ilyen nyitott minőségbiztosítási rendszernek milyen következményei lennének. Nem szeretnénk azt, hogy az intézmények ugrálnának az ügynökségek között, és válogatnának, tehát óvatosan kell eljárunk, de mindenképpen ebbe az irányba szeretnénk haladni. Természetesen hozzáférhetővé kívánjuk tenni ezeket a jelentéseket, és természetesen azonban, ahol bizalmasságot kell biztosítani, ott ezt szem előtt kell tartani. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a minőségbiztosítás mennyire felel meg az elvárásoknak. Most pedig, ami az ajánlásokat illeti a rangsorolás, illetve a EU multirank esetében, nagyon sok tanulmány készült ebben a témában, főleg a hiányosságokról, illetve a problémákról. Mégis úgy gondoljuk, hogy ez egy hiteles információs forrás lehet, amely szisztematikusan felsorolja az összes szükséges információt ebben a témában. Véleményünk szerint az EU ezt biztosíthatja, független formában létrehozhatja. Különösen, hogyha ezt a rangsorolást össze, összevetjük a céllal. Bizonyos esetben ez információs eszköz, a diákok számára választási lehetőséget biztosít, különböző kutatási eredmények közzétételével kapcsolatos indikátorokat használnak legtöbb esetben azonban a diákok. Ahogyan korábban is elmondtam, van egy obszervatórium, amely ö, ellenőrzi a rangsorolást, tehát auditot ö, végez. Az IREC egy szervezet, egy független szervezet, azonban nagyobb hitelességet biztosítana a minőség ellenőrzés számára. Ez esetleg érdekes, lehet a, érdekes feladat lehet az EU számára. Aztán, ahogyan elmondtam, az EU Multirank egy nagyon összetett rendszer. Láttuk azonban, hogy a legnagyobb rangsorolási rendszerek kevés indikátorral dolgoznak, például 6, 6 7, 8, illetve legmagasabb esetben 13 indikátorral dolgoznak. A U Multirank 31 indikátort listáz. Szerintünk így lehet az egyetemek különböző küldetéseinek eleget tenni. Természetesen a tanulás és tanítással kapcsolatos indikátorok esetében nagyon nehéz értelmes, értelmezhető adatokat begyűjteni. Úgy érezzük, hogy lehet, hogy átmenetileg, de a jó multiranknek csökkentenie kellene az indikátorok számát ahhoz, hogy életben maradjon, hiszen nagyon sok az indikátor, de nincs a háttérben megfelelő adatbázis, és ez ugye a hitelességet ássa alá. Óriási a teher a rangsoroló rendszer számára, vagy esetében az, hogy begyűjtse az információt, a rangsorolók különböző kutatásokat végeznek, világszerte adatokat gyűjtenek, de ez mind a két oldalról nagy adminisztrációs terhet jelent. De megfelelő üzleti modellre van szükség, ezt kell létrehozni. Illetve nagyon fontosnak tartjuk azt is, ahogyan már említettük, hogy bár nagyon sok ö, rangsorolás esetében a, a metodológia nem nagyon bonyolult, és nem is annyira hiteles, mégis elfogadottak ezek a rangsorolások, tehát hogyha megnézzük például, hogy az egyetemek hogyan használják föl a rangsorolási információt, nos azt látjuk, hogy a nem teljesen tökéletes rendszereket használják, elkerülik a U multirenket, ez pedig arra mutat, arra, arra az igényre, hogy ennek a rendszernek a láthatóságát mindenképpen javítani kell. Ezek voltak tehát a javaslataink, amelyeket megfogalmaztunk a jelentésben. Köszönöm szépen figyelmet! Thank you so much for this presentation. Köszönjük szépen a tanulmány bemutatását. Köszönjük. Ez egy nagyon fontos kutatás, mert ezt összefüggésben kell lenni egy másik korábbi kutatásunkkal, a felsőfokú a felsőfokú oktatás európai és nem európai összehasonlítását taglalta ez. Köszönjük szépen! És örülök annak, hogy a különböző rangsorolási rendszereket összehasonlították, illetve beszéltek arról, hogy az európai rendszer hogyan működik a nemzetközihez képest. Önök arra jutottak, hogy egy független ügynökségre, vagy egy független entitást, független európai entitást kell kialakítani. Azt hiszem, itt a lényeg az, át, az átlátszóság, tehát hogy pontosan tudjuk, hogy mit vesznek figyelembe a rangsor kialakításakor, illetve az is nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a, tag, a különböző egyetemek különlegességét, Ez egyfajta pozitív versenyt teremt, az tehát minden is egyetem mást kínál, és ebben szerepe van specificitásnak is. Nagyon fontos az is, hogy a rangsornak milyen hatása van a kereskedelmi kérdésekre, egyéb kérdésekre, vagy média kérdésekre. És van itt valami, amit egy kritika, amivel sokszor éltek a tanulók is, vagy a az egyetemen dolgozók és az egyetemek is. A nemzetközi rangsorok ugyanis sokkal inkább kutatás alapúak, és kevésbé a tanítás vagy az oktatás minőségén alapulnak. Sokszor éltek tehát felénk, vagy nem csak felénk ezzel a kritikák. Köszönöm szépen, köszönjük azt is, hogy sok módszertani újdonságot hallottunk önöktől ebben a rendkívül aktuális témában. Köszönöm még egyszer, és Nézzük, kikért szót. Zver kolléga parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm a szót. Szeretnék köszönetet mondani a két szakértőnek. Kiváló volt ez a tanulmány, nagyon örülünk neki. Hasznos ez számunkra, nem csak a képviselők számára, hanem az összes európai intézmény számára. Mindig is elprób- megpróbáltuk elkerülni az egyetemek rangsorolását, és ezt, erről beszélni egyáltalán ezt az egész témát, és azt hiszem ez hiba volt. Én ezen a területen sokat dolgoztam az Oktatási Minisztériumban is, és ezek mindig nagyon érzékeny kérdések voltak nem könnyű arra kérdésre sem választ találni, hogy vajon melyik egyetem érdemes jobb besorolásra, melyik nem. Szlovéniában voltak elit gimnáziumok, ahova csak kitűnő tanulókat vettek fel, és aki itt jól végzett, az már eleve jobb besorolást kapott az egyetemen, mint a többiek. Ez azt jelenti, hogy volt egyfajta rangsorolás vagy besorolás Szlovéniában, de aztán arra jutottunk, hogy azok az egyetemek, ahol alacsonyabb besorolású diákok voltak, még azok az egyetemek is képesek voltak arra, hogy kiváló, egy- kiváló eredményt érjenek el. Tehát azok az egyetemek, amelyek elvileg arra voltak predestinálva, hogy rosszabb teljesítményt nyújtsanak, még azok is képesek voltak ezt a trendet megfordítani, de nyilván úgy, hogy a diákok nagyon nagy energiát fektettek a tanulásba. Szerintem mindenképpen jobb az, hogyha több jelzőszámmal dolgozunk, mert akkor sokkal átfogóbb lesz a rangsorolás. Én az európai intézmények erre irányuló erőfeszítéseit mindenképpen támogatom, tehát átfogó európai minőség rendszerre van szükség. Több jelzőszámmal nem 3-4-5 indikátorra van szükség, az nem elég. Aztán felmerül a kérdés, hogy egy ilyen átfog, átfogó rendszer létrehozható-e az Európai Unión belül az egyetemek rangsorolására. Önök szerint hogyan áll az Európai Unió versenyképessége, hogyha össze kell vetni Európát például az ázsiai vagy az amerikai egyetemekkel. Köszönöm a válaszukat. Elnök, köszönöm. Děkuji. köszönöm szépen. Nos, én is hasonló kérdést tennék fel, mint kollégám Milán Zver. Az egyetemi oktatás minősége szerintem egy nagyon pozitív téma először is itt a szakbizottságban. Ugye ez egy alapvetően tagállami hatáskör. Vajon egy adott egyetemnek miért kell, hogy jobb helyzete legyen, mint a többinek? Az egyetemeknek alapvetően oktatnia kell, kutatnia, és nagyon fontos, hogy legyenek, legyen kreatív, innovatív hatása is. önök felállítottak egy rangsort, illetve elmondták, hogy alapvetően a rangsor mégiscsak a kutatásokon alapul. A tanár oktatásban például semmi helyen a kutatásnak ott arra van szükség, hogy jó tanárokat képezzenek, vagy jó tanítókat. vagy egy műszaki egyetemen mi történik akkor, hogyha jó műszaki szakembereket képez az egyetem, de nem igazán jeleskedik a kutatásban. A lényeg az szerintem, hogy egy független intézményt hozzunk létre, egy független entitást, amely képes arra, hogy összehasonlítson és rangsoroljon. Nem kereskedelmi alapú és célú rangsorolásra van szükség, hanem objektíve kell összevetni a különböző egyetemeket. Szerintem ez alapvetően tagállami feladat, de Európában is el kell ezt végezni, hiszen a minőségre mindenhol szükség van. És nem csak egy szegmensen belül. Az előadásban nem találkoztunk az önértékelés szóval. A minőség javulása érdekében minden egyes oktató vagy kutató intézménynek kell egy belső értékelést is lefolytatni. Láttuk, leginkább, hogy külső értékeléssel foglalkoztunk az emén. Kérdésem, hogy önök szerint ezt is föl kell vetni egy ilyen önálló intézmény, független intézmény esetében. Köszönöm. Morgano kolléga következik. Köszönöm csak gyorsan. Először is szeretnék köszönetet mondani a tanulmányért. Nagyon érdekes volt, és nagyon világos ez az előadás. Azt hiszem, el is kéne olvasni a tanulmány szövegét, hogy abban megfelelően tudjunk prof profitálni. Néhány dolgot kihangsúlyoztak. A minőségben nagyon nagy szerepe van az európai egyetemi hagyománynak. A nemzetközi rangsorolásban nem mindig van megkülönböztetés meg, a kutatóegyetemek és az oktatást végző egyetemek között, sőt, általában egyáltalán nincs megkülönböztetés. Meg Európában viszont hagyománya, hagyománya vannak, hogy mely egyetemek foglalkoznak kutatással, és mely egyetemek inkább oktatási profilúak. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, nagyon érdekes volt az előadás önök következnek, kérem válaszoljanak. Tehát, so I can leave. Köszönöm szépen. Én kezdem, és akkor a kolléganőm fogja megválaszolni a nehezebb kérdéseket. Ami az értékelést és önértékelést illeti, hát igen, a külső minőségbiztosítás a belső nélkül nem létezhet. A nélkül az értékelés nélkül, amelyet egy intézmény maga végez. Amikor megkérdezzük az intézménytől, hogy melyik a minőségbiztosítási folyamat legértékesebb része, akkor ők azt mondják, hogy ez a saját önértékelésük. Ez a legértékesebb. A minőségbiztosítók megpróbálják rávenni az intézményeket arra, hogy saját önértékelést is végezzenek. A különböző megjegyzésekből következőket vettem ki a rangsor, a minőségbiztosítás nem helyettesítheti, hiszen ez nem, a rangsorolás nem foglalkozik minden intézménnyel, és nem foglalkozik úgy azokkal a kérdésekkel, amelyekkel kellene, mint ahogy szeretnénk. Mi a gond? A minő, a minőségi oktatásra kapcsolatos információkat terjeszteni kellene, csak nagyon nehéz ezeket az információkat beszerezni és értelmezni hogy hogyan mérjük ezt, hogyan elemezzük ezeket, ez, ez bonyolultá teszi a folyamatot. Így az ilyesfajta több mutatón alapuló rangsorok változnak. Egy lehetőség az, hogy a minőségbiztosítási jelentés hasznosabbá váljon, oly módon, hogy felhasználjuk a bennük lévő adatokat. Sorry, uh, just before. I would like to... Elnézést. Még a bizottságnak szeretnék szót adni, ha szeretnék kiegészíteni ehhez elhangzottakat, és utána pedig önök kapnak újra szót, jó? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a szerzőknek is ezért az érdekes és jól összeállított anyagot a 2014-es minőségbiztosítási anyagunkat mi is közétettük, és eh, ebben eh, némi hasonságot eh, vélek felfedezni az önök anyakával. Igen, erősíteni kellene a minőségbiztosítást, hogy ne érezzék úgy, hogy ez csak akadály. A diákok, tanárok gondolják azt, hogy ez hasznos. A minőségbiztosításról szóló jelentéseket nem könnyű értelmezni, nem könnyű megérteni, hogy mi eh, van ezekben, sokszor nem is eh, lehet eh, ebből levonni azt a következtetést, hogy jó az intézmény, amelyről beszél, vagy pedig nem. Ilyen értelemben hasonlóak az anyagaink. A rangsorolás mellett mi is a több mutatós megközelítést szorgalmazzuk. A multiránk egy másfajta megközelítést alkalmaz, minden intézményt képvisel, nyilván ezért nem egyszerű, nem olyan egyszerű megközelítés, mint a többi, de úgy érzem, hogy nem figyelünk oda rá megfelelően olyan értelemben, hogy ha azt mondjuk, hogy a rangsor az ami, akkor azt is láthatjuk, hogy a multiránk sokkal kifinomultabb, és ezt figyelembe kell venni a vita során. Ezt nem szabad elfelejteni. Ami a, az ajánlásokat illeti, hogy legyen az egyszerűbb, mm, én értem azt, amit Svers asszony elmondott, ha egyszerűsítünk, ha túlzottan leegyszerűsítünk egy rangsort, akkor ez már nem fogja visszaadni azt az összetett, bonyolult képet, amelyet a felső oktatás mutat. Ezért egy sokkal kerekebb képre van szükség. A multiránk például megpróbál bizonyos pontokon egyszerűsíteni. Például Spanyolország esetében közvetlenül a minisztériumoktól kapjuk az információt, és nem az egyetemektől, ilyen értelemben nincs administratív teher és vannak olyan intézmények, amelyek most már úgy érzik, hogy az adatgyűjtés egyszerűbb. Folytatnunk kell a párbeszédet az intézményekkel arról, hogy hogyan lehetne funkcionálisabb számukra a multireng, és el kell távolodnunk a pusztán kutatás alapú rangsolástól, mert ez nem tükrözi azt a valóságot, amely az intézményekben zajlik, főleg akkor, hogyha egy közös térséget akarunk megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon érdekes ez a eszmecsere, mert az egyik ajánlás, amit megfogalmaztak, az volt, hogy fenntarthatóvá kell tenni ezt az EU-s meg, ö, rangsorolást. Ez egy nagyon nagy eredménye volt az elmúlt éveknek, Nekem is meggyőződésem, hogy ezt egy kicsit egyszerűsíteni kell, olvashatóbbá kell tenni, illetve meg kell nézni, hogy a tagállamok hogyan kezelik ennek különböző szempontjait, tehát hogy az adatokat valóban össze lehessen hasonlítani. Tehát nem csak egyszerűsíteni kell, hanem átláthatóvá kell tenni a jelzőszámokat, egyértelművé kell tenni, hogy mit jelent a kutatás, mit jelent az oktatás, stb. stb. De hadd mondjam el azt, hogy vannak bizonyos tendenciák. Például Olaszországban sokszor az egyetem utáni jelzőszámokat is megnézik. Ezt erre nagyon kíváncsiak egyébként a diákok. Tehát, hogyha X kart vagy egyetemet elvégez egy diák, akkor vajon mekkora eséllyel talál munkát? Azaz, mennyire hatékony az egyetemi tananyag, és fontos szempont ez a nemzetköziség szempontjából is, hiszen elképzelhet, hogy egyetem elvégzés, elvégzés után egy diák át szeretne menni egy másikra. Erről mit gondolnak? Köszönöm. Nos, mi is úgy gondoljuk, hogy rangsorolás szempontjából jobb lenne, hogyha több jelzőszámunk lenne. A fenntarthatóságról is van szó a tanulmányban, tehát hogyha ilyen sok a jelzőszám, akkor vajon ez meddig fenntartható? Különös tekintettel az oktatási és tanulási jelzőszámokra. Nem csak az EU-ban eh, eh, gyűjtjük ezeket, hanem az egész világon. Tehát eh, az EU Rank az egész világon gyűjt adatokat. Amikor rangsorolásról beszélünk, akkor azt is, az a kérdés is felmerül, miért az inputot mérjük, miért nem az outputot? Miért nem arra koncentrálunk, hogy mit tanultak meg a diákok az egyetemen? Nos, ezt még nehezebb rangsorolni, a legutóbbi tendencia az, hogy fizetéseket rangsoroljunk. Kérdés, hogy tényleg ez a legjobb módja annak, hogy felmérjük, hogy mennyire jól működött egy egyetem. Sok munka van még hátra tehát, az oktatási és a tanulási jelzőszámokkal kapcsolatban, és reméljük, hogy az Európai Uniónak vezető szerepe lesz a kutatásban ezen a területen. Jó lenne, hogyha egy használható számú jelző szám, tehát használható számú indikátort sikerült megállapítani, amit nemzetközi viszonylatban is lehet használni. Könnyebb lenne az adatgyűjtés, hogyha egy központi adat, ha központi adatgyűjtés lenne, ez részben már létezik, például az OECD-vel lehetne együttműködni, itt különböző projektek vannak. Vagy egyéb fórumokon is folyik nemzetközi adatgyűjtés. És így egész egyszerűen át lehetne emelni az adatokat az EU-s rangsorba. Nagyon fontos az ellenőrzés is. Ha megnézzük az egyetemeket, ugye az egyetemek alapvetően saját maguk szolgáltatnak adatokat, akkor ezeket bizony ellenőrizni kell. Ebben együttműködhetünk más nemzetközi intézményekkel, például az oktatás és tanulási jelzőszámokra vonatkozóan. Ajánlásokat arra alapítjuk, hogy 2017-ben már nem lesz finanszírozása az EU multirankingnek, Rankingnek, ha nem, akkor természetesen tovább dolgozhatnak ezzel az ambiciózus célkitűzéssel. Ha pedig mégis így, tűnik, így lesz, akkor függetlenül kell működnie, vagy korlátozottabb formátumban. A lényeg az, hogy minőségi munka folyjon. Elhangzott egy kérdés, elhangzott egy kérdés az EU-s, illetve az amerikai és ázsiai egyetemek közötti versenyképességet. Nos, kutatásunk során arra jutottunk, hogy az EU-s rangsornak az az egyik előnye, hogy a hagyományos rangsorokat megváltoztatta. Az elmúlt években nagyon sokan az EU-s módszert választották. Ez azt jelenti, hogy különböző regionális rangsorokat állítanak, állítanak fel, vagy téma szerinti tematikus rangsorolásokat az egyéb rangsorokban, az EU-shoz hasonlóan. Hát alapvetően felhasználó barát a megközelítés. És e felé tendálnak a többi rangsorolások. A mi rangsorolásunkban 800 felsőoktatási intézmény van. A legtöbb rangsor körülbelül 400 egyetemet tartalmaz, az pozitív, hogy egyre inklu- inkluzívabbak, az viszont hátrány, hogy a századik, a századik pozíció után a különbségek tényleg minimálisak. Tehát a századik és a háromszázadik hely között nagyon kicsi a különbség. Nevezük mondjuk minőségnek, tehát nagyon kicsi a minőségbeli különbség ezen egyetemek között. Tehát ilyen szempontból a rangsorolással nem lehet mérni a minőséget. Ez leginkább egy marketing eszköz, vagy nagyobb láthatóságot ad az egyetemeknek, igazából nem ad megfelelő tájékoztatást, tehát információ tartalma nem nagyon van. Ezért van szükség egy olyan független információs portára, amely elmagyarázza, hogy mit mérnek, mit mér a rangsorolás. A globális rangsorok ugye elvileg arra jöttek létre, hogy segítsenek a tanulóknak. Valójában azonban egy kicsit torzítva van kutatási adatokkal, tehát információs munkára. Munka is van nem mögött. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, nagyon érdekes volt. Azt hiszem, itt a mai napon nem lehet lezárni ezt a vitát. Ha jól emlékszem, a Kulturális Szakbizottságban amikor Vasziliu biztos meghallgattuk, akkor felmerült ez a kérdés is, hogy hogyan lehet az EU-s rangsort megfelelően megbízhatóvá, megbízhatóvá tenni, és azt hiszem, hogy sikerült ezt elérni hogy a többi rangsorolási rendszer, tehát a világban létező többi rangsor is sokkal inkább afelé tendál, hogy a mi módszertanunkat használja. Ilyen szempontból ez siker. Ezt kéne fokozni a jövőben. A diákokat is arra kéne rávenni, hogy kicsit nagyobb körben nézzenek szét, és nagyon fontos az is, hogy ne legyünk túlságosan bürokratikusak ezekben a rangsorolásokban. Köszönöm szépen a szakszer, szakértőinknek. Tudom, hogy külső szakértőkkel is konzultáltak, hogy ezt a kiváló munkát elérjék. Köszönjük a előadást, nagyon érdekes és nagyon világos van. Azt hiszem, a jövőben még lesz arra alkalom, hogy találkozunk, és viszontlátásra. Köszönöm az Európai Bizottságnak is a résztvételt, illetve a mondandóját. A szakbizottsági ülésnek elvileg vége van. Köszönöm, mindenkinek, a tolmácsoknak is. A következő ülésünk 15 órakor lesz, január 25-én. Most arra kérném azokat, akik nem vesznek részt a koordinátori ülésen, hogy hagyják el a termet, mert zárt ülés keretében fogunk, fogjuk megrendezni a koordinátorok ülését.